Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Äh, Kedves kollégák, megnyitom a Kereskedelmi Bizottság mai ülését. Üdvözlöm valamennyi megjelent kollégánkat a hosszú nyári szünet után. Remélem, hogy kipihenték magukat, kellemes volt a nyár, és most teljes meldebedobással képesek a feladatokkal szembenézni. Pont a nemzetközi kereskedelem területén most nagyon komoly események lesznek majd, és ennek kapcsán sok a munkánk. Nézzük a napirendet. Van-e bárkinek a napirend tervezettel kapcsolatban megjegyzése, kérése, kérdése? Nem látok jelentkezést, akkor ezt elfogadottnak tekintem. kettes napi rendi pont a július 22-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Korábban az volt a szabály, hogy, és most is ez az, ez a szabály, hogy ha az ülésünk végéig nincsen megjegyzés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, akkor azt is elfogadottnak tekintjük. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt. Hármas napi rendi pont. Az elnök közleményei. Emlékeztetném Önöket arra, hogy a mai ülésünket is közvetítik az interneten, webstreaming zajlik, ezért figyeljenek arra, hogy bármikor a képernyőre kerülhetnek. Továbbá az utóbbi időszak levelezését kiosztottuk, így elolvashatják, hogy mely leveleket kaptuk és küldtük el az utóbbi napokban, hetekben. Ami a kereskedelmi témákat illeti, ezekkel kapcsolatban is van néhány rövid közlendő. Bizonyára hallották már, hogy a Bali ö, <clears throat> posztunk ö, továbbra is betöltetlen, és India blokkolja az előrelépést. A világkereskedelmi szervezetnek október elején lesz egy ülése, ahol megpróbálják, megpróbáljuk majd ezt az akadályt elhárítani. Tennivalónk van az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is, a szankciók miatt. Ezen belül is főleg az élelmiszerimportok tilalmával kapcsolatban kell eszmét cserélnünk, és azt megvitatnunk, hogy az európai termelőkre milyen hatása lesz lehet a szankcióknak, amelyeket a tanács elfogadott. És amelyet persze kiegészítő intézkedésekkel látott el a bizottság, tehát bizonyos kompenzációra eleve remény van, de a szankciók teljes körű hatását még korán sem mérték föl, és ez részben a mi feladatunk is, hogy ezen dolgozzunk. Továbbá az utóbbi legutolsó bizottsági ülésünk óta az EPAT területén több döntés született az afrikai déli térség országaival kapcsolatban. Erről majd a közeljövőben is egyeztetnünk kell. És a Kamerun és Fiji státusza kapcsán különösen. Örvendetes a bizottság részéről, hogy a TITA tárgyalásokon belül az európai fél végre megjelentette tárgyalási anyagait. Ez üdvözlendő. Reméljük, hogy egyre nyilvánosabbá válik ez a tárgyalás sorozat, és egyre tényszerűbb lesz róla a beszéd is. És a lakosság is jobban tudja majd, hogy miről tárgyalunk, és minden érintett partner is elmondhatja, leírhatja véleményét. Utolsó közleményen pedig az ukrajnai helyzettel és a partnerségi megalapodással kapcsolatos. Önök is tudják, hogy a partnerségi megalapodás volt tulajdonképpen a kiváltók, pedig ez csak kereskedelmi és elsősorban kereskedelmi megfogalmazásokat tartalmazott, az ukrán gazdasági helyzetről is szólt részben, és közös nyilatkozatban a külügyi bizottsággal leszögeztük, hogy a partnerségi megalapodást minél előbb tető alá kell hozni, mégpedig nagyon szoros idő terv alapján. Ugyanakkor közben kiderült, hogy ezt az időtervet még jobban ö, le kell rövidíteni, mert ö, nem a megállapodás és kompromisszumok irányába mozdult el az ukrajnai helyzet, és októberben Ukrajnában időközi választásokat írtak ki. Emellett az ukrán elnök és parlamentünk elnöke a hétvégén egyeztetett, és megállapodtak abban, hogy kívánatosnak tartja mindkét fél a társulási megalapodás párhuzamos ratifikálását az ukrán és európai parlamentekben, tehát egy időben, ennek a kitűzött időpontja szeptember 15-16-a lenne, vagyis következő Strasburgi ülés hetünk két napja. A rendkívüli körülményekre való tekintettel ez a politikai lépés, vagyis hogy párhuzamosan egy időben ratifikálja az ukrán és európai parlament a társulási megalapodást, ez különleges jelentőséggel bír és szükségszerű. Ez azonban azt feladatot rója ránk, hogy, illetve azt a kényszert ö, ö, adja, hogy nem tudunk eddig az időpontig önálló véleményt megfogalmazni, leírni ebben a témában. A külügyi bizottság is külön ülésen próbálja a saját ajánlását úgy megfogalmazni, hogy ez a plenáris által elfogadható legyen szeptember 15-én a Strasburgi plenárison. Nekünk erre már nem lesz lehetőségünk, már nem tudunk eszmét cserélni és hasonló véleményt írni. Elképzelhetik, hogy bizottsági elnökként ennek nem örülök kifejezetten, de a politikai szükségszerűség most elsősorban a feszes időterv betartását diktálja nekünk, és kénytelenek vagyunk elfogadni ezt a státuszkvót, vagy de facto helyzetet, és ezzel együtt azért arra fogunk törekedni, hogy legalább egy levélben közöljük az AFET-tel, a külügyi bizottsággal, azt, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel fogadjuk csak azt el, hogy most mi nem alkothatunk véleményt, de ez a jövőre vonatkozóan nem válhat gyakorlattá. És azért röviden kifejtjük a véleményünket a megalapodásról is, a korábbi eszmecseréink konklúziói alapján. Tehát rendkívüli a helyzet, de ezt most kénytelenek vagyunk lenyelni. Ma délután ugyan lesz erről szó, erről a témáról, de csak röviden tudunk róla beszélni, és nem tudunk véleményt alkotni. Egyébként nem is akarok erről óriási vitát nyitni, most, éppen azért, mert délután lesz róla szó, mert már csak azért sem, mert az ötös napi rendi pontunkban, ahogy önök is látják, egy vendéget szeretnénk meghallgatni, a tanács soros elnökségének képviselőjét, és az ő mondandója is szoros összefüggésben lesz ezzel a témával is. De először gyorsan közlöm a négyes napirendi pont alapján a mai ülésünk nyelvi, nyelvi rezsimjét. Elvünk az, hogy minden nyelv, minden hivatalos nyelv rendelkezésre álljon. Ugyanakkor ezt nem tudjuk minden egyes megvalósítani, és hatékonyan próbálunk élni a rendelkezésünkre bocsátott eszközökkel, tehát például, ha nincs például egy adott nyelv képviselője egyáltalán jelen, egyik képviselője sem jelen, akkor azt a nyelvet aznap nem használjuk. Nos, és ráadásul ebben a teremben csak 16 tolmács kabin van, ennél több nyelvet. Tehát francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, portugál, finn, svéd, cseh, magyar, litván, lett, lengyel és román nyelveken lesz ma tolmácsolás. És francia, német, holland, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lengyel. Äh, nyelveken lehet felszólalni. A titkárság azon lesz, hogy kiegyenlített legyen a nyelvek képviselete, és hosszabb távon senkinek a jogai ne sérüljenek. Ha az ülés végéig az elmondottakkal kapcsolatban nincsen senkinek megjegyzés, akkor ezeket mind elfogadottnak tekintem. Most vendégem felé fordulok, Bongiorno. Köszönöm Carlo Calenda úrnak, hogy eljött hozzánk. Ő az olasz kereskedelmi miniszter helyettes, és az olasz elnökség nemzetközi kereskedelmi politikával kapcsolatos prioritásairól fog nekünk ma beszélni. A választások és a különböző külső-belső szabályok miatt a parlament nem tudta ö, meglátogatni az olasz elnökséget ö, idejekorán, annál is jobb ez, hogy most az elnökség jött el hozzánk, Kalenda úr személyében. A Trade Defense Instrument lesz az egyik fő témája az olasz elnökségnek, és persze sok egyéb más is, más téma, amelyekről tárgyalásokat fog folytatni a következő hat hónap során. Például a Setáról. Most akkor megadom miniszter úrnak a szót, és hallgassuk meg. Eh, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy önök előtt, az INTA szakbizottság előtt beszélhetek az olasz elnökség prioritásairól, már ami a kereskedelem politikát illeti. Most egy új ciklus elején vagyunk, és szerintem eh, érdemes eh, új eh, beszélgetést kezdeni arról, hogy az elkövetkezendő években milyen prioritásaink legyenek. A kereskedelmi politika, amely az Európai Unió egyik eszköze valószínűleg most lesz a legfontosabb és a legnagyobb szerepet játszhatja, hiszen egy új globalizációs fázisba érkeztünk, és Európának el kell döntenie, hogy ebben a fázisban aktív szereplő lesz, vagy pedig passzívan elszenvedi a más főszereplők választásait. Nincsen harmadik út, ebből a kettőből lehet választani. Az Európai Tanács új agendát fogadott el júniusban, ennek a címe Strategic Union at a Time of Change, tehát Stratégiai Unió a változás idején. A cél az, hogy az összes Európai Uniós politika az európai kis- és középvállalkozások növekedését, a foglalkoztatottságot és a versenyképességet támogassák. Ez nagyon is igaz a kereskedelem politikára. Ennek a politikának most a nemzetközi gazdaság, illetve a globalizáció új szakaszához alkalmazkodva kell működnie. Szeretnék néhány szót szólni a, a globalizációról, mert tudnunk kell ennek az állapotát ahhoz, hogy a kereskedelmi politikát a feltörekvő országok, illetve az EU közötti a termelés költsége egyre csökken, és ez azt jelenti, hogy az úgynevezett reshoring jelenségét tapasztaljuk, és szerintem ez az elkövetkezendő években felgyorsult, tehát visszaköltöznek ide a vállalkozások, de csak akkor tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget, hogyha a vállalkozásoknak jó körülményeket teremtünk Európában. Másképpen mondva, egyszerűen fogalmazva, indulnak vissza a cégek a nyugat felé, de nem biztos, hogy Európa lesz a célpontjuk. A második dolog, amit tudni kell, az az, hogy azért vannak itt protekcionista tendenciák a feltörekvő országokban. A nem tarifális jellegű korlátozásokat építik, nem minden új iparosodott országra jellemző ez, de azért vannak ilyenek. És nagyon világosan látszik, hogy ez a világ most két csoportra oszt, lik a neoprotekcionista országokra, illetve azon országokra, amelyek a szabadpiaci szabályokat elfogadják. A szabadkereskedelem multilaterális módon megvalósul, ez egy olyan jelenség, amelyet nem lehet figyelem, figyelmen kívül hagyni. A harmadik dolog, amit tudni kell, hogy nagyon fontos az, hogy az igény, a kereslet, a minőségi gyáripari termékek iránt nő, és ennek köszönhetően, illetve annak köszönhetően, hogy a globalizáció a kereskedelmi volumeneket is emelte, egyre inkább széles a skála, nő a változatosság. Az a célkitűzés, hogy 2020-ig a GDP 20%-át a gyáripari termékek tegyék ki, ambiciózus, de nem irreális. Úgyhogy vegyük figyelembe azt, hogy a foglalkoztatás, a vállalatok nagy része kis és középvállalatokból áll, amelyek alapvető fontosságúak és kiegészítik a nagyobb vállalatokat. Ezért a kereskedelem politikánk az elkövetkezendő években az új kétoldalú egyezményekre kell fókuszáljon. Persze fontosak a pluri, illetve a multilaterális egyezmények is. Szerintem ez az új kereskedelmi rendszer egy olyan rendszer lesz, amely három szinten alakul ki. Először is a kétoldalú megállapodások, amelyek tulajdonképpen a globalizáció előszelét, az élét jelzik, aztán lesznek plurilaterális megállapodások, például a zöld termékek kapcsán, az információs technológia vagy szolgáltatások kapcsán, hiszen itt olyan szereplők kötnek megállapodást, amelyeket érdekel a kereskedelem liberalizálása, végül pedig harmadsorban a dohai fejlesztési agenda. Ez a többi nemzetet is bevonja a folyamatba, a, nemzetközi gazdaság fejlődésébe. Ez a három szint szinergiában kell, hogy legyen, és jó lenne, hogyha ezt mi is észben tartanánk, és nem próbálnánk reményeket kergetni, arra vonatkozóan, hogy egy általános és mindenütt jelenlévő, mindenki által elfogadott kereskedelmi megállapodást kössünk, mert ez valószínűleg egy ideológiai megközelítés, ami nem megvalósulhat. A hasonlóan gondolkozó országokról látjuk, hogy valószínűleg együtt haladnak, a többiek vagy követik ezt a mozgalmat idézőjelben, vagy lemaradnak. Ezt lehet látni a bali tárgyalások után. Engedjék meg, hogy a tárgyalásokról hadd szóljak néhány szót, és kiinduljak a Kanadával kötött megállapodásból. Tulajdonképpen mindenki elégedett a tárgyalások lezárásával, és most már csak arról van szó, hogy ezt a e, szerződést jóvá hagyják mind a két oldalon. Minden ágazat számára pozitívak az eredmények. Ez volt a legambíciózusabb ilyen megállapodás az Európai Unió részéről tulajdonképpen lebontjuk a kereskedelmi akadályokat, és még a földrajzi megjelölésekre is sikerült meggyőző kompromisszumot találni. Ez a megállapodás benchmark szerepet fog játszani, és meg is mondom, hogy mihez, mindannyian tudják, hogy ugye együtt tárgyalunk a TTIP témájában az Egyesült Államokban. Ahhoz, hogy a csetát a kanadaiakkal megkössük, 7 év tárgyalásra volt szükség, de ennyi időnk nem lesz az Egyesült Államokkal a TTIP megtárgyalására. Annak alapján, amit elmondtam korábban, evidens, hogy az Egyesült Államokkal kötött partnerség nagyon fontos, és tulajdonképpen a globalizáció fordulópontját jelentheti, ha mi megkötjük ezt a megállapodást. A tárgyalásokról nem sokat lehet tudni, rengeteg a találgatás, fantázia, mítoszok terjednek, részben a titkosság miatt is, részben pedig azért, mert ez a titkosság ugye egy kicsit részben szükséges, de más részben pedig nem, és az emberek találgatnak a tárgyalások tartalmáról Tudom, illetve hát az én véleményem szerint szükséges bizonyos visszafogottság, de mégis információkra is szükségünk van, és ezért a kereskedelmi biztossal együtt levelet írtam a kereskedelmi tanács van dolgozó kollégáimnak, tehát valamennyi kereskedelmi miniszternek, hogy az azonnali közzétételét kérjem a tárgyalási megbízásnak. Egyszerűen muszáj tudnunk, hogy ezt a megbízást, a tárgyalási megbízást, felhatalmazást publikálják, muszáj tudnunk, hogy milyen témák képezik a tárgyalások tárgyát, és melyek maradtak ki. Minden egyes tárgyalási forduló után ezen kívül szükségünk van arra, hogy az összefoglalókat is tegyék. Egy valamit tisztázunk. A T-tipnek mindenek felett a kis és középvállalkozásokat kell segítenie fölösleges a multinacionális cégekre gondolni, illetve az ő támogatásukra, hiszen ők képesek arra, hogy reagáljanak a kereslet megjelenésére, legyen az bárhol a világon. A kis és középvállalkozásokat kell segíteni, hogy a nem tarifális jellegű akadályokat lebontsuk, hogy a szabályokat harmonizáljuk, mert a kis és középvállalkozások nem tudják, nem tudnak megközdeni a bürokratikus akadályokkal a különböző gazdaságokban. Azt hozzá kell tenni, hogy persze a jóléti rendszerek, a szociális rendszerek nem ö, képezhetik a TTIP megállapodás tárgyát, ugyanúgy, ahogy az élelmiszerbiztonság, illetve a kulturális különbségek sem. Természetesen a TTIP-ben rengeteg bonyolult kérdés van, amelyet részletesen meg kell vitatni. És ezért a bizottság is azon dolgozik, hogy még többet tegyen, és így kell eljárniuk a tagállamoknak is. Önöknek is nagyon fontos szerepe van, hiszen önök képviselik az európai állampolgárokat, és valós vitát kell velük lefolytatni, nem mindenféle mítoszokon és találgatásokon kell rágódni, hanem valóban a lényegről kell beszélni, és engedjék meg, hogy tisztán vagy világosan fogalmazzak, tegyük félre ezt az érthetetlen Amerika ellenességet. A lényegről beszéljük beszéljünk. Persze, nyilvánvaló, hogy Európa és Amerika eltérő is bizonyos témákban, vannak itt kényes kérdések. De az ISDS mechanizmus nyilvános konzultációjának az értékelését várjuk például a bizottságtól, ez nagyon fontos azért, hogy értsük, hogy például a befektetések védelmezéséről szóló fejezet hol áll, és meg kell győznünk az összes tagállamot. azt ne felejtsük el, hogy a globalizáció második szakaszában, ahol most állunk, csak ketten együtt az USA-val léphetünk fel sikeresen. Egyelőre nem kielégítő a helyzet, hiszen a TTIP kapcsán az átláthatóság eddig nem volt meggyőző, de ha nem tudunk reális eredményeket produkálni, és nem tudjuk felmutatni, hogy igen, ez a mi gazdaságainkat hogyan segíti, akkor nem leszünk sikeresek az átláthatóság segítségével sem. Várjuk a következő tárgyalási fordulót. A célkitűzés eredetileg az volt, hogy 2015 végéig lezárják a TTIP tárgyalásokat. A minisztertanács majd októberben fogja megvitatni az eredményeket, egyfajta politikai leltárt készítenek. Én meghívó levelet küldtem annak érdekében, hogy legyen egy nyílt találkozó a zártülés előtt, és majd az amerikai fél is képviselteti magát. Hát nem tudjuk, hogy a 2015-ös határidő valószínűleg irreális, de nagyon fontos, hogy a tárgyalási stratégiáról elgondolkozzunk, és esetleg változtassunk annak érdekében, hogy a kevésbé fontos fejezetek kapcsán az esetleges félreértések ne akadályozzák, ne blokkolják a fontos fejezetekben való előrehaladást. Ne felejtjük el, hogy persze ugye az amerikai félnél is vannak választások, az elnökválasztások és egyebek befolyásolják majd a tárgyalásokat, és most ez a kis ablak, ami itt van, a lehetőség, ami a rendelkezésünkre áll, nem végtelen. Úgyhogy erről ne feledkezzünk el. Elnökségként mi mindenképpen az eszmecserét fogjuk támogatni, és azt, hogy legalább egy köztes megállapodás létrejöjjön 2015 előtt, és aztán tudjuk folytatni majd a fennálló kérdésekben még a tárgyalásokat. Elnökségként tehát, ahogy mondtam, ezt fogjuk, ezt fogjuk támogatni, és figyelembe vesszük a parlament véleményét, meghallgatjuk mindig a parlament értékelését. Szeretnék még kitérni egyéb tárgyalásokra is, amelyeket más országokkal folytatunk. Az első ezek közül Japán. Nagyon fontos a japán piac nyitás a beruházások számára, komoly előnyökkel jár ez az európai gazdaságnak, ezért nagyon határozottan képviseljük az EU érdekeit, offenzív és defenzív érdekeit az EU vámokat szüntessük meg, illetve a japán nem tarifális jellegű kereskedelmi korlátozásokat, de ezek párhuzamosan történjenek meg ezek a lépések. Egyébként ez szerepel is a tárgyalási felhaza, felhatalmazásban. Június végén volt egy áttekintés, de hát még rengeteg a tennivaló. Ahogy említettem, a globalizáció második szakaszában az a kísérlet alakul most itt ki, hogy egy hatalmas szabadkereskedelmi terület jöjjön létre, és ez nagyon fontos ezt észben tartani. Mindenek felett az egyik ilyen ö, megállapodás sorozat, azok közül a megállapodásokból, amelyek létrejönnek, a TTIP, de az USA is ö, köt megállapodásokat más országokkal, például a Trans-Pacific Partnership-et, és hogyha össze egybe vesszük a területet, a kereskedelmi területet, akkor ez a világ GDP-jének több mint 60%-át fogja képviselni. Az az igazság, hogy rendkívüli lehetőség van előttünk, és az érintett országok vagy csatlakoznak, vagy pedig megmaradnak a protekcionizmusban, akkor kikerülnek a körből. Egy nagyon fontos partnerünk az ASEAN országok közül Szingapúr, és rengeteg munka zajlott, komoly munka zajlott itt is a tárgyalásokon. A beruházásokról szóló fejezet kapcsolat, fejezete kapcsolatban a bizottságtól azt halljuk, hogy jók a hírek, jól haladnak a tárgyalások, reméljük, hogy hamarosan lezárhatják ezeket. Egyetlen egy kényes kérdés marad, a kereskedelmi vagy ipari célra felhasználható területekbe való befektetés most a szingapúri fél konzultációjára várunk. Vietnám és Tájföld még két ország, amelyekkel tárgyalunk. Tájföld esetében a politikai események alakulását várjuk. Kína természetesen egy ellentmondásos helyzetet teremt. Európa a tárgyalások során nem került ki minden helyzetben jól. A napelemek témájában például vesztettünk, és ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az európai tagállamok nem voltak egységesek, nem tudtak megállapodni, és így a nagyon komoly, fontos és nagysúlyú kereskedelmi partnerekkel szemben nem voltunk egységesek. Fontos még, hogy felgyorsítsuk a tárgyalásokat a befektetésekkel kapcsolatban, hogy egységes feltételekkel indulhasson mindenki a kínai piacon. Tudjuk, hogy a kínai gazdaság nagyon sok ágazatban túltermel, és ezért fennáll az a kockázat, hogy újra megjelennek a kereskedelmi kapcsolatokban torzító jelenségek. Szeretnénk még azelőtt fellépni, hogy kereskedelmi konfliktusok alakuljanak ki. Tehát előre kellene reagáljunk, legyen közös probléma megoldó eszmecsere a két fél között, mielőtt még a kereskedelmi konfliktusok kialakulnak. Ezt a javaslatot a következő tanácsülésen is megtesszük. Még mindig Kína, az olasz elnökség szeretné lezárni a földrajzi megjelölések témájában az ágazati tárgyalásokat. Ez nagyon fontos számunkra azért, hogy megvédjük az európai termékeket a hamisítástól, illetve az imitációtól. Van még egy másik tárgyalássorozat, amely sajnos egy ideje ö, leállt, megakadt. Az öböl országok együttműködési tanácsával zajlik ez. Az elnökség szeretné ezeknek az országoknak jelezni azt, hogy van pozitív megoldási lehetőség abban a témában, ahol megakadtunk, ez pedig az exportálmok témája. Az olasz elnökség a mediterrán térségre is odafigyel, szeretnénk Marokkóval, illetve Tunéziával előrébb lépni. Szeptember végén lesz majd a kereskedelmi miniszterek tanácskozása Brüsszelben, azt hiszem ez kiváló lehetőség lesz arra, hogy a régió valamennyi országa felmérhesse az állapotokat, a helyzetet. Természetesen a keleti partnerség országairól sem feledkezünk meg, az olasz elnökség nagy figyelmet fordít arra különösképpen, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások életbe lépjenek Moldovával, Grúziával és Ukrajnával. Nyilván senkinek a figyelmét nem kerülte el, hogy a kereskedelmi politika ebben a kényes helyzetben mekkora szerepet játszik most Ukrajnával, illetve hogy a politikai és kereskedelmi kapcsolatainkra a helyzet kihat eh, az Orosz Föderációval. Fontos kiemelni, hogy, az, hogy Európa biztonsága esetében a kereskedelmi politikának egy picit vissza kell lépni, hátrébb kell lépni, és hagyni, hogy a külpolitika elvégezze a szerepét, eljátsza a, jelepét, a szerepét. Nyilvánvaló, hogy a kereskedelem politika támogatja a mi érdekeinket, a gazdasági érdekeinket, de a külpolitika az értékeinket és érdekeinket egyben tükrözi, és ezért prioritást kell élvezzen. Figyelemmel fogjuk kísérni a kereskedelmi kapcsolatok alakulását, és igyekszünk majd elkerülni azt, hogy az általános politikai kérdések ezeket beforás, befolyásolják. Tehát a technikai dialógust mindig nyitva tartjuk. Odafigyelünk természetesen arra, hogy az orosz fél milyen korlátozó intézkedéseket hoz, és megpróbáljuk megvédeni a saját vállalkozásainkat az import substitution az import helyettesítés káros hatásaitól. Ezt ugye nyilván tudják, az olasz elnökség megállás nélkül dolgozott már hetek óta ezen, és így is teszünk továbbra is, hogy a negatív hatásoktól megvédjük az európai vállalkozásokat. Segíteni kell a Merkazur országokat is. Most egyelőre ott tartunk, hogy az ajánlatok benyújtását várjuk, ezt fel kell gyorsítani. A Ecuadorral a tárgyalásokat elégedetten mondhatom, hogy lezártuk, és Peruval és Kolumbiával kereskedelmi megállapodást kötött ez az ország. Támogatjuk azt a dialógust, ami a WTO keretein belül zajlik, mert ez egy nagyon fontos platform, a világkereskedelmi szervezet, hiszen itt komoly előrelépést lehet elérni, és aztán erre támaszkodva további kétoldalú megállapodások köttethetnek. A dohai agenda. Hát igen, el kell ismernünk, hogy egyre nehezebb ezen belül az előrelépés, tehát bölcs pragmatizmussal kell tovább folytatni az erőfe, erőfeszítéseket. És az első lépés, ami, amit meg kell, hogy tegyünk, az az, hogy a bali csomagot konkretizáljuk. Kerüljük el azt, hogy egy újabb, hosszas padhelyzet alakul ki és ne nyissuk meg újra a DDA-t, tehát a Dohai Fejlesztési Agendát. Ez egy hibás lépés lenne, és az ellenkezőjét érnénk el vele, mint amit akarunk. Koncentráljunk először a bali csomagra. Mindjárt bizonyára tudják, hogy július 31 volt a szabadkereskedelmi megállapodás életbeléptetésének a határideje, és ezt nem sikerült betartani. Ennek a következményeit majd még ki fogjuk értékelni. Ezen túl komoly figyelemmel fogjuk kísérni a szolgáltatásokról, a zöld termékekről, az információs technológiáról folyó tárgyalásokat, pluri, plurilaterális tárgyalásokat. Ezek a megállapodásoknak egy új kategóriáját képviselik a kétoldalú, illetve a multilaterális oldal között. Nem minden Európai Uniós tagállam rendelkezik ugyanolyan erőforrásokkal, a nyersanyagokkal, sokan feldolgozó országok. Nagyon fontos az, hogy mindenki számára megbízható, nem torzított hozzáférés legyen az a nyersanyagokhoz, az alapvető nyersanyagokhoz, és ez egy garantált hozzáférés legyen. Az európai kereskedelem politikának tehát ezt kell céloznia, támogatni az ipart, a tarifális, nem tarifális jellegű korlátozások lebontását. Jelenleg az a helyzet, hogy a nyersanyagokra kivetett vámok a végén a saját termelőinket sújtják, és ez egy elég paradox helyzet, és ennek érdekében az olasz elnökség lépéseket kíván tenni, konkrét kezdeményezéseket kíván tenni. A nemzetközi kereskedelem témájában az olasz elnökség két nagyon kényes jogalkotási kérdést kíván megoldani. Két rendeletre utalok. Az egyik az úgynevezett TD-ig, a védelmi eszközök, a másik pedig a nemzetközi beszerzési eszköz, az IP. Ezekkel kapcsolatban a rendeletekkel kapcsolatban a tárgyalások megakadtak. Több javaslat is született, az INTA szakbizottság és az Európai Parlament már világosan elmondták, hogy támogatják a tanács álláspontját. Tehát Ezeket a tanácsnak kell megvitatni, és reméljük, hogy a tagállamok többsége ezt támogatja. A görög elnökség segítségével már elkezdtük a vitát újra napirendre tűzni a tanácson belül, és ezért két tulajdonképpen két hipotézis dolgoztunk ki a lehetséges megállapodásokra vonatkozóan. Ami a TDI-ket, tehát a kereskedelmi eszközöket illeti, emlékeztetek mindenkit, hogy itt a kényelmes, kényes kérdés a lesser duty rule volt, tehát az alacsonyabb vántétel szabály alkalmazása. Azt a kompromisszumot dolgoztuk ki, ahol esetleg korlátozott mértékben lehetne ezt alkalmazni a piac torzulás esetén. Nagyon remélem, hogy a bizottság a négy munkadokumentumát, az úgynevezett útmutatásait csak akkor fogja elfogadni, illetve kiadni, amikor a tanács és a parlament már befejezte a jogalkotási munkáját. Ami pedig az IPIT illeti, tehát a nemzetközi közbeszerzési eszközt, a mi javaslatunk, kompromisszumos javaslatunk pozitív fogasztatásra talált, és a parlament módosító indítványai is nagy részt bekerültek ebbe. Tudjuk, hogy azért bizonyos tagállamok esetében vannak itt még kétségek, ezeket igyekszünk leküzdeni. Reméljük, hogy sikerül véglegesíteni ezt a munkát, de azt mindenképpen kívánjuk elmondani, hogy szeretnénk ezen a padhelyzeten túllépni, és elérni azt, hogy a tanács véleményt nyilvánítson erről a két dossziéről az elkövetkezendő két hónapban. Még két dossziéről szeretnék beszélni. Az egyik annak a rendeletnek a frissítése, amely a halálbüntetés végrehajtására, kínzásra, kegyetlen, embertelen, illetve megalázó bánásmódra használatos eszközök kereskedelmét tiltja meg, illetve a konfliktusos zónákból származó ásványi anyagokkal folytatott kereskedelmet. Az utóbbi rendelet azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió vállalja a saját felelősségét, de közben ne teremtsünk diszkriminatív helyzetet a kis- és középvállalkozások számára. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, megköszönöm a figyelmüket, és nagyon remélem, hogy őszinte és konkrét párbeszédet tudunk majd folytatni egymással. És itt a tanácsot kérem újra, hogy mielőbb indítsa be az új kereskedelmi politika megvitatását annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elkészíthesse a programját és a prioritásait erre vonatkozóan. Az, hogy az Európai Unió kompetenciái közé emelték a kereskedelempolitikát, Európa építésének egyik nagy győzelme volt. De ez nem jelenti azt, hogy a kereskedelempolitikát el lehet távolítani az európai állampolgároktól, illetve azoktól az intézményektől, amelyek az állampolgárokat képviselik. Nagyon szépen köszönjük a miniszter úrnak. Úgy gondolom, nagyon világosan felvázolta az olasz soros elnökség prioritásait, és sok pontban úgy vélem. Nagyon szorosan kötődik a program az Európai Parlament álláspontjához is. A politikai frakcióknak megfelelően megyünk most sorban a felszólalások listáján, a politikai képviselet méretének arányának megfelelően, és utána a miniszter úrnak lehetősége lesz válaszolni a felvetésekre. Már most szeretném elmondani, hiszen sokan jelentkeztek szóra, hogy a kollégák legyenek szívesek fegyelmezni magukat, és ne beszéljenek tovább két percnél. Néppárt Dániel Kászpári következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy ma eljött hozzánk. A frakcióm részéről az ön által említetteket meg tudom erősíteni. Beszédéből világosá vált, hogy egy nagyon átfogó kereskedelmi kereskedelem politikai programunk lesz az elkövetkezendő fél évben, a frakció nevében sok sikert kívánok ennek megvalósításához. Felmerült azonban néhány aggály is bennem. Tartok tőle, hogy az Európai Tanácsban egyfajta tehetetlenség uralkodik, a tekintetben, hogy a jogalkotást megfelelő ütemtervnek megfelelően végezzék. Bizonyosan emlékeznek az Európai Parlament legutóbbi ciklusára, ahol a beruházási védelem eh, pénzügyi következményeiről volt szó többek között. Sokáig tartott, amíg a tanácssal együtt sikerült egy többé-kevésbé vállalható kompromisszumot kötnünk. A kereskedelmi védelmi eszközök és más egyéb eszközök ügye is egyenlőre a tanácsban rostokol, ha úgy tetszik, ön ezt említette prioritásként, de úgy tűnik, hogy bizonyos tagállamoknak nem is érdeke, hogy a jogalkotás megfelelően előre haladjon. Lát-e lehetőséget arra, hogy a jogalkotásban mutatkozó folyamatos késedelmeket a tanácsban némileg csökkentsék? A másik dolog, ami aggaszt, a kétoldalú megállapodások sokasága. A tanács mindig megállapítja, hogy ezek közös illetékességű megállapodások, tehát az Európai Unió és a tagállamok is illetékesek ebben, ez ahhoz vezet, hogy az összes európai parlamentnek meg kell erősítenie ezeket a megállapodásokat. Kolumbia és Peru esetében két éve zajlik a ratifikációs folyamat, és ha jól tudom, az európai parlamenteknek még a fele sem adta beleegyezését eddig. Jó lenne, hogyha a tanácsban kezdeményezni tudnák, hogy a tanács tartsa be az európai jogszabályokat és a kereskedelmi megállapodásokat, ennek megfelelően ne közös kompetenciába tartozó ügyként kezelje. Vessen véget ennek a kétes gyakorlatnak. Beszélt arról harmadsorban, hogy a szingapúri, kanadari, ekvadori köt, megkötendő megállapodások esetében mi az ütemterv. Erről szeretnék többet hallani, hiszen itt is egyfajta késedelem mutatkozik a fordító szolgálatok, a tanács fordító szolgálatai miatt. Jó lenne, hogyha ez a folyamat is felgyorsítható lenne, hiszen ezek olyan megállapodások, amelyek sok előnyt jelentenek a polgárok számára. Köszönjük szépen! Az SND részéről David Martin következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen hogy ilyen jól összefoglalta a tanács részéről a miniszter úr a programot. Üdvözlöm különösen a ttip kapcsolatos átláthatóságról szóló megjegyzéseit. Nagyon jó lenne, hogyha valóban sikerülne ezen a téren előrelépést elérni. Négy rövid kérdésem van. Először is, ami balét illeti. Igaza van abban, hogy ez egy nagyon nagy áttörés volt, és most eh, ez veszélybe került. Természetesen a bizottság fog tárgyalni, de érdekelne, hogy a soros elnökségként lát -e lehetőséget arra, hogy politikai alapon közvetlenül beszéljenek olyan országokkal, mint India, hogy felhívják a figyelmet a helyzet súlyosságára, és elérjék, hogy valóban megfeleljenek a valiban tett vállalásaiknak. Ami a CETÁT illeti, egyetértek az ön által mondottakkal ismét. Hatalmas áttörésről van szó, ami a kereskedelmi megállapodást illeti, de ön is tudja, hogy nem a parlamentben, de a nyilvánosság előtt mégis nagy kérdőjelek merültek fel a CETA-val kapcsolatosan. Talán jó lenne, hogy a tanács egyelőre várakozó álláspontra helyezkedne, és a bizottság értékelését kivárná, Tudom, -e, hogy a tanács egy kicsit másként, másként gondolkodik, de én hasznosabbnak tartanám, hogyha a CETA-t nem vinnénk előbbre, mielőtt mindaddig, amíg a tárgyalások nem zárulnak le a TTIP-ről. Továbbá parlamentünket arra ösztönözték az év elején, hogy a usa kötendő fegyverkereskedelmi egyezményben gyorsan cselekedjünk, és szerettük volna mi is, hogy az ENSZ által begyűjtött 50 aláírás mielőbb törvényerőre tudjon emelkedni. Úgy tudtuk, hogy amint a parlament ratifikálja a dokumentumot, a tagállamok is megteszik ezt, de úgy tudom, hogy most 8-9 tagállamban vár még ratifikációra ez a megállapodás, ez a szerződés, és ha ők ezt megteszik, akkor a szerződés törvényerőre lép. Nagyon jó lenne, hogyha a tanács szintjén is tudnának nyomást gyakorolni azokra az országokra, amelyek egyelőre nem írták alá a szerződést. Tudom, hogy a hazám és Olaszország aláírták ezt, de még sok tagállam van, amely ben ez várat magára. Továbbá tegnap volt egy megbeszélésünk itt a szakbizottságban az irány mutatásokat illetőleg, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy az iránymutatásokat meg kellene fogalmazni a vonatkozó jogszabály elfogadása előtt. Úgy véljük, hogy aggályok merültek fel itt is, és a bizottságnál is az iránymutatások közétételével kapcsolatosan. Köszönjük, ECR! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném megköszönni az előadónknak ezt a kiváló előadást. Három rövid pontban foglalnám össze mondanomat. Először is látnom kell, azt, hogy nagy mértékben hangsúlyozta a KKV-knek nyújtandó támogatást, ezt köszönöm önnek. Vannak-e konkrétabb terveik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az európai KKV-k számára megkönnyíteni a külső piacokhoz való hozzáférést? Nemrégiben a parlament elfogadott egy jelentést, amelyben hangsúlyozzuk, hogy meg kell könnyíteni a KKV-k hozzáférését bizonyos finanszírozási eszközökhöz, amelyek megerősítenék a külföldi exportkapacitásokat. Hogyha erre vonatkozólag vannak újabb terveik, akkor kérem szóljon erről néhány szót. A második pont a szellemi tulajdonjog védelmének kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy ez a téma sokszor fejfájást, fejtörést okoz konkrét országokkal kapcsolatban. Ha erről is szólhatna néhány szót, akkor azt megköszönném, és harmadsorban a szabadkereskedelmi megállapodások előmozdítása Vietnámmal kapcsolatosan. Ha jól értettem, akkor ezen a területen a további előmozdulás a politikai helyzet alakulásától függ Vietnámban. Nem tudom, hogy félreértettem-e önt, de nem tudok arról, hogy a vietnámi politikai helyzet olyan volna, hogy ez ne tenné lehetővé a tárgyalások sikeres lezárását. Ha nem tévedek, akkor az eredeti ütemterv szerint ezeket a szabadkereskedelmi tárgyalásokat az év végéig kellett volna lezárni, tehát az olasz soros elnökség végéig. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, Sáke asszony. Thank you, President. Uh... Köszönöm szépen. Uh, nagyra értékeltem azok között, amit elmondott, azt, hogy az Európai Unió a világban értékalapú politikát folytasson a geopolitikai kapcsolatrendszerében, és ne csak gazdasági megfontolások alapján. Szerintem is, sőt, több ambícióra, vezető szerepre lenne szükség, és ez a közös érdekünk, ez a tanácsnak is közös érdeke kéne, hogy legyen, valamennyi tagállamnak, annak ellenére, hogy a nemzeti érdekülönbségek még mindig ennek útjába állnak, sajnos. Azt remélem, hogy az új főképviselő, akit ön valószínűleg jobban ismer, mint mi, képes lesz arra, hogy a külpolitika kereskedelmi vonulatában is egységesebb álláspontot képviselje az Európai Unió. Említette a transatlanti kereskedelmi partnerséget, egyetértek azzal, hogy tény alapú tárgyalásokra van szükség, annak érdekében, hogy a nem ide tartozó témák világosak legyenek, és nagyon fontos szerepe lehet itt a tagállamoknak abban, hogy a TTIP megállapodás hatásait időben feltárják, nyilvánosságra hozzák, közmeghallgatásokat, vitákat folytassanak róla, ágazati vitákat, hogy mindenki a sajátjának érezze, ha más nem a vitát, de jó esetben magát a megállapodást. Harmadik gondolatom pedig Iránnal kapcsolatos. Az új tárgyalások a nukleáris témáról hamarosan lezárulnak, várhatóan ez év második felében Szeretném tudni az ön véleményét arról, hogy ezután Iránnal a kereskedelmi kapcsolataink várhatóan hogyan alakulnak, mi az EU hozzáállása az Iránnal való kereskedéshez. Ugye Olaszországnak sajátos külön kapcsolatrendszere is volt mindig Iránnal. Ez egy nagy, fontos ország, amelyben nagyon sok súlyos gond van, ugyanakkor vannak mégiscsak közös érdekeink vele. Utolsó gondolatom az kontrollokkal kapcsolatos. Túl hosszú ideje halogatjuk már ezeknek az elfogadását. Olaszországból is jól látható azok a problémák, mint a Hacking Team vagy az RVXP, amelyek olyan technológiákat exportálnak, például Bashar Assadnak, amelyel aláássák az emberek szabadságát. Tehát jó lenne felmérnünk azt a tempót, amivel ezek a technológiák kifejlesztésre kerülnek, és ezen, ezek technológiák kapcsán a stratégiai érdekeinket és fellépési szükségszerűséget is fel kellene mérni, és ezt részévé tenni a megállapodásnak. Remélem, hogy ön aktívan fogja a tanácsban az exportkontrollok ügyét továbbvinni. A zöldek kapnak most szót. Zsadó, Zsadó ott van? j'interviendrai. Euh, a tanaszatlanti szerződéssel kapcsolatban szeretnék először foglalkozni, és a kritikákkal ezeket össze lehet foglalni, amennyiben ö, ö, persze azt is leszögezzük, hogy bizonyos partizán érdekek miatt hamis információkat is terjesztenek egyesek, tehát ö, az anti-amerikai indítatás ezeket meghatározza. Ennek az esetleg bekötendő szerződésnek vannak valószínűleg hátrányai, de komolyan, racionálisan kell ezt a kérdést kezelni. Miért? Mert eh, akik partizán érdekeket hangoztatva hamis ö, eh, állításokat eh, közölnek ö, a szövegről, azok ö, között ott van sajnos Juncker úr is, aki az ISDS mechanizmusáról kritikusan szólt, és itt a parlamentben is sokan vannak, akik így gondolkodnak, nagyon sok fenntartás fogalmazódik meg, a beruházások területén például, például, és az európai választások során is lehetett látni, én is követtem a közvéleménykutatásokat, hogy nagyon sok a kételj. Tehát biztos, hogy erről vitázni kell, de komolyan kell vitázni. Vannak valós, objektív hátrányai és előnyei dolognak. Én az Európai Bizottságtól azt hallottam, hogy a transatlanti szerződés, ha elfogadjuk, akkor lehetőséget teremt akár 3-350 euróval a háztatások bevételét nőni, de a kereskedelmi biztost is hallottam, de Guchturet, aki az Európai Bizottság véleményével nem megegyezőt hangoztatott, azt mondja, hogy ha a bizottság elemzése az előnyökről valós, akkor is meg kell vizsgálni a foglalkoztatási vonatkozásokat. És nagyon sok tehát a téves értelmezés, térjünk rá a realitás talajára, beszéljünk nyíltan és objektíven. Igen, a nagy átláthatósági döntései a tanácsnak és a parlamentnek itt az európai térségben 14-15 hónapja már van hatása, de ennél sokkal messzebbre kell menni, sokkal komolyabban kell a kérdést felvetni, és dokumentálni kell a tárgyalásokat. Milyen dokumentumok léteznek, és kiférhet ezekhez hozzá, az ön irodájában például vannak-e ilyenek, amelyek már megszülettek, már pedig léteznek ilyenek, tudjuk, de még nem láttunk beléjük kiterjesztett vitára van szükség, széles körűre, egyetértek ezzel, na de akkor hol vannak ezek az anyagok? Jó, hogy lesz erről egy workshop is, a transatlanti szerződésről, ennek is örülünk, de amikor megnézem a meghívottak listáját, akkor itt csak nagy cégeket, nagy pénzes szervezeteket látok, szakszervezeteket nem, és még az Európai Parlamentet sem. Tehát ne legyen kételjünk afelől, hogy egy ilyen workshop szeminárium tudatosan hagyja ki ezeket a szereplőket a játékból. Herr Scholz. Scholz úr. Danke lange, dass Sie mich nicht Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm ezt az átfogó, részletes, ugyanakkor mégis a prioritásokat kiemelő összefoglalót. Nagyon sok a prioritás, így is, nagyon át nehéz áttekinteni, hogy a következő hónapokban konkrétan, reálisan mire is lesz energiánk, lehetőségünk, és mi csúszik át majd a luxemburgi vagy a trió elnökség programjába. Ugye másfél évben gondolkodunk. Három-négy konkrét kérdésem lenne. Ön bevezetőjében utalt arra, hogy jelenleg a változás idejét éljük, de stratégiát inkat ehhez igazítjuk, a tanácsban már erről volt szó, és a foglalkoztatás is része ennek a stratégiának. Ugyanakkor a szankciókból adódó, Oroszország elleni szankciókból adódó helyzetet megvizsgáljuk, akkor már is azt látjuk, hogy ezek a gazdasági, kereskedelmi intézkedések mennyiben felelnek meg a korábban hangoztatott három célnak? Ugye csak a német gazdaság és kereskedelmi volumen is 20-25%-kal csökkent, és ez egyedül Németországban 15 ezer munkahely megszűnéséhez járult hozzá. Ukrajnával 32%-kal csökkent a kereskedelmi volumenünk. A, a, a biztos, a bizottságunk elnöke is elmondta és tudja, hogy ha kereskedelmi megállapodást Ukrajnával ö, gyorsan akarjuk megkötni, akkor nekünk eleve ebben nem lesz beleszólásunk. Ha ez így van, akkor a tanács hogy lesz képes arra, hogy a júniusban kitűzött célokat még jövő év januárjában is hitelesként tüntesse föl a megfigyelők előtt. Vagy pedig ezzel megint csak aláássuk a saját hitelességünket, mert a nemrég kitűzött céljaink ellenében hatnak azok a lépések, amelyeket teszünk. Második gondolatom, sokat beszélt a multilateralizmusról, konkrét kérdésem az, hogy a környezeti termékekkel, erőforrásokkal mi a helyzet a WTO tárgyalások kapcsán. Jó, hogy Kína most már ott lesz a tárgyalóasztalnál, ez is a báli megállapodás eredménye, csak éppen nem mindegy, hogy a tanácsi elnökség az ilyen horizontális kérdéseket mennyire képes majd horizontálisan valóban megragadni. Mert ugye azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy új tarifális korlátozások legyenek, ez nem elég. A környezeti szempontokat aktíven kell érvényesíteni, ezek feltételét kell, hogy képezzék a fair kereskedésnek. Harmadik ponton pedig a nyersanyag stratégiával kapcsolatos. Ezzel kapcsolatosan mi a konkrét tanácsi elképzelés? E Most pedig az első kör lezárásaképpen EFTD, Dartmouth úr nincs itt, Bigini asszony. Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, megköszönöm a jelenlétét. Nagyon fontos ez a jelen időkben. Több ország esetében ön azt mondja, hogy a nem tarifáris jellegű kereskedelmi akadályok megszüntetése inkább a kis és középvállalkozásokat segíti, nem pedig a nagyokat. De engem érdekelne, hogy konkrétan mire utal én a tapasztalatomban azt láttam, hogy nagyon sok vállalatnak kellett külföldi piacokat megcéloznia a túlélése érdekében. Nem tudom, hogy milyen lépésekre gondol. Azt mondja, hogy a multinacionális vállalatok nem részesülnek majd előnyökben a kis és középvállalkozásokhoz képest. Hát, hogyha így mondja, akkor, vagy ezt mondja, akkor engem azt foglalkoztat, hogy akkor miért van szükség egy ilyen klauzulára, és hogy miért akarjuk ennyire ezt a liberalizációt, mit mutat a múlt, a múltbeli tapasztalatok eredményei itt vannak az orrunk előtt, Hát láttuk, hogy rengeteg megállapodást akartunk, de hát most megnézhetjük, hogy nincsenek pozitív eredményei ezeknek a megállapodásoknak, amelyek megvalósultak. És például az, egy, az Egyesült Államok, illetve NAFTA megállapodások mit hoztak a piacoknak? Hát a saját cégeink mit nyernek? Ön mit javasol a mi cégeinknek? Mert ekkora különbségekkel kell küzdeniük, hogyan tudnak szembeszállni a versenytársakkal? Én egy konkrét kérdést tettem fel önnek, és nem pedig virágos szavakban fogalmaztam. Köszönöm. Yeah. Um, inizio dalla uh, Nos, Gaspari képviselővel kezdem a válaszolást. Hát ahhoz, hogy a megfelelő jogszabályokat meghozzuk, a TDI és egyebek kérdésében, hát én egyetértek ehhez, időre van szükség, és éppen ez az oka annak, hogy mi az olasz elnökség úgy döntöttünk, hogy vagy kompromisszumos megoldást keresünk, mert ezt aztán majd könnyebb lesz az elfogadás irányába terelni a két fontos dosszié esetében, amikor oda jutunk, de a tanácson belül ugye szavazásra kell, hogy kerüljön a sor. Egy kicsit lineárisabb ez a döntéshozatali folyamat a tanácson belül, ez igaz. Hogyha megpróbálunk megállapodást találni, akkor ehhez időre van szükség. Ha nincs megállapodás, akkor félretesszük az ügyet, és újra kezdi az ember, amikor alkalmas az idő. Amit nem fogadunk el, ez a fajta hintázás előre-hátra, ez elfogadhatatlan, ez nem előrépés. Tehát igaza van, az egyik prioritásunk, hogy végre eljussunk a szavazásig, legyen novemberben szavazás, és ott legyen meg a többség. Hát nem tudjuk, hogy meg lesz-e, de legalább azt fogjuk tudni, hogy hol állunk. Aztán a kompetenciák, a vegyes kompetenciák, igen, hát ezekkel szembe kell néznünk mindig a tanácsban, állandóan felmerül ez. Szerintem nagyon kiegyensúlyozottnak kellene lenni, vagy kell, hogy legyünk, mert ezek a megállapodások a végén aztán túl növik magukat. És egyfajta sokkal jelentősebb paktumokká alakulnak. Fontos a végrehajtásnak a sebessége, de szükséges a folyamatos monitoring, hogy mindig lássuk azt, hogy egy megállapodásnak milyen hatása van az érintett országokra, és ezt megvitassuk a tanácson belül. Nyilván a fordításokra ez nem vonatkozik. Én szerintem ez egy kicsit szürreális, hogy mondjuk 6-8 hónapot kelljen várnunk ezekre. Gyakran egyébként a partnereink számára az érthetetlen, hogyha én azt mondom, hogy még 6-8 hónapot kell várni. Ez újra egy olyan kérdés, amelyet a tanácson belül kell megvitatni, de szerintem így helyes. Mártin úrnak válaszolok. Először is Balival kapcsolatban. Hogyan tudnánk itt előrébb lépni, hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy ezeknek az eszmecseréknek valóban pozitív legyen a végeleménye. Hát igen, Mondhatjuk, hogy India a probléma. Arra számítottunk, hogy az új kormány az pozitívabban áll hozzá, és támogatja majd jobban a liberalizációt, de ellenezte a protokoll végrehajtását. Mit tehetünk most? Hát az első dolog az az, hogy Európa egységesen lép fel. És nagyon világosan megfogalmazzuk az összes érintett államnak, hogy mi nem fogunk a dohai fejlesztési napirend más pontjaira rátérni, egészen addig, amíg a kereskedelem könnyítési fejezettel kapcsolatos megállapodást nem zártuk le. Ha valamit lezártunk, és megvan a megállapodás, akkor azt nem lehet újra kinyitogatni és megváltoztatni, úgyhogy ezt mi nem fogadjuk el. A tanács álláspontja az, hogy most akkor ezzel a csomaggal haladunk tovább, különben a Doha fejlesztési agendának semmelyik másik fejezetét nem fogjuk megvitatni ami a szitet és az SDS, ISDS-t illeti. Az ISDS-re szálljunk egy kis időt, mert nagyon fontos. Európában 1400 kb. azt hiszem, 1402 oldalú kereskedelmi megállapodás van, amelyeket ugye tagállamok kötöttek más eh, harmadik országokkal. Ezek a megállapodások általában tartalmaznak ISDS klauzulát is és azt meg kell mondjam, hogy az esetek majdnem 30%-ában a tagállamok használják az ISDS klauzulát a két oldalú megállapodás keretein belül. És ez az oka annak, hogy amikor a bizottságnak a tárgyalási felhatalmazást átadtuk, akkor az ISDS klauzulára vonatkozó felhatalmazást is megkapta a bizottság. Most megvan a a tárgyalások véglegesültek, végleg lezárultak, a szöveget véglegesítik. Hát most nagyon nehéz azt mondani, hogy ó, hát akkor mégis változtatnánk egy kicsit a szövegen. Én nekem az az érzésem, hogy ha ezt elkezdenénk, akkor megint újra meg kellene nyitnunk az összes fejezetet, és rengeteg időt veszítenénk. Hogyha őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy igen, az ISDS kérdése az USA-hoz kapcsolódik leginkább, és ezt mindannyian tudjuk. Ez az oka annak, hogy most megint ott tartunk, hogy próbáljuk beazonosítani, hogy a közvélemény hogyan is tekint ezekre. Mi, a, mi az attitűd. A CETÁT lezártuk, tehát itt nem lehet már semmit sem megváltoztatni, nem gondolhatjuk meg, nem gondolhatjuk meg magunkat. Egyetlen egy lehetőség mondja, hogy vagy jóvá hagyjuk, vagy nem. konzervatív dologról van itt szó. Ugye az amerikai kereskedelmi kamara ellenzi ezt a klauzulát, azt mondják, hogy nem elég jó, és számukra ők ezt nem tekintik benchmarknak a TTIP-re vonatkozóan. Viszont az ISDS tekintetében, mindegy, hogy TTIP-ről van szó vagy más, egy közös álláspontot kéne elfoglalnunk, Európai Parlament, Tanács és így tovább. Tehát hogy nyilván a kereskedelem politikák tárgyalásain eh, az a fő szabály, hogyha valaki egyszer lezárt egy szakaszt, akkor azt lezárta és pont. Nyilván a tárgyalási módszert meg lehet változtatni, de csak előrefele tekintve, visszafelé nem lehet módosítani semmit. Aztán TD-ig, kereskedelmvédelmi ö, eh, eszközök szerintem helytelen, hogy a bizottság most útmutatásokat ad ki. Hát itt indult a jogalkotási folyamat, itt zajlik a jogalkotási folyamat, kompromisszumot keresünk. Hát rendben van, jó, hogy a bizottság dolgozik az ügyön, de mi a, a mi véleményünk az, hogy igenis tessék várni ezekkel az útmutatásokkal, amíg lezlem zárul a jogalkotási folyamat. Nem tudom, hogy hova kell ennyire sietni, anélkül, hogy megvárnánk a jogalkotási folyamat lezárását. Úgyhogy osztjuk a véleményüket. Ami az ensz az 50 aláírást illeti, nem ismerem pontosan ezt a kérdést, illetve a részleteket, úgyhogy engedjék meg, hogy hadd gyűjtsek több információt, és akkor tudom őket tájékoztatni. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, ugye valaki kérdezte, hogy hogyan segíthetjük őket. a politikai helyzetre való utalásom az nem Vietnámra vonatkozott, hanem Tájföldre, hiszen a tájföldi politikai helyzet változása befolyásolhatja a tárgyalásokat. Vietnám esedében is még vannak itt nyitott kérdések, ugye a közbeszerzés, a textilek, tehát nyilván itt nagyon-nagyon óvatosaknak kell lennünk, de hát ezt értik. És van még egy-két egyéb dolog. De megérett a helyzet már, még, még nem sikerült lezárni. Tájföldet illetően a gazdasági környezet is jó, de a politikai helyzet teszi azt függővé, hogy le tudjuk-e zárni rövid időn belül a tárgyalásokat, vagy sem. És akkor most gyorsan visszaugrok a KKV-kra. Itt két dolog van. Az egyik, minél inkább odafigyelünk a kereskedelem könnyítésre, és ugye itt vannak a megállapodások, tehát ezek átláthatóságról szólnak, arról, hogy egyszerűsítsék a vámeljárásokat, és így tovább. Hát ez életbevágó a kis és középvállalkozásoknak. A könnyítés és az átláthatóság nagyon segíti őket. Ez a két, ezen a két téren mutatkozik a két legnagyobb akadály. De még tovább is lehet menni, például az új szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Van egy olyan kezdeményezés, amelyet szerintem mindenképpen meg kell valósítani, és ez pedig a következő. A képzés a kis és, vállal, kis és középvállalkozások esetében. Olaszországban ezt már beindítottuk, és szerintem európai szinten kellene valami ilyet elindítani. Mit jelent ez, hogyha megvan a T-tip vagy a, a CETA, az még nem jelenti azt, hogy rettentően könnyű a KKV-k helyzete a piacon. Ekkor jövünk mi, és tájékoztatást szervezünk számukra, annak érdekében, hogy pontosan értsék, hogy a kereskedelmi politikán túlmenően még milyen akadályokba ütközhetnek az érintett országok piacain. A szellemi tulajdonjog védelméről azt mondanám, hogy ugye a kereskedelmi politika célja ugye a földrajzi eredet megjelöléseknek az elismertetése, ez egy nagyon kényes kérdés, és életbevágóan fontos, különösképpen Kínával kapcsolatban. Utaltam erre, hogy nagyon nagy nyomást gyakorolunk, két szakaszban próbáljuk ezt, az elsőben nem is tudom, hogy száz, utána a második szakaszban még száz valamennyit próbálunk elfogadtatni, annak érdekében, hogy meglegyenek az eljárások, és meg tudjuk védeni a, az európai termékeket. Aztán, ami azt illeti, hogy az Európai Unió külpolitikája, kereskedelem politikája milyen kapcsolatban van, illetve mennyire legyen politikai jellegű. Hát igen, ezt a két politikát egy picit másként kell kezelni a globalizáció második szakaszában. Ez most egy nehezebb szakasz, igen sok a feszültség szerte a világban, és nem lehet valódi kereskedelem politikát vinni, hogyha nincs meg a geostratégiai keret, ehhez, tehát én tényleg egyetértek önökkel, de nem biztos, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani az elnökségünk alatt. Ambiciózusak vagyunk, de azért talán ennyire nem. A TTIP hatása. És azt hiszem, hogy önök mindketten felvetették ezt a témát, ez össze is kapcsolódik. Nagyon sok számadattal lehet dobálózni a TTIP kapcsán mennyire megbízhatóak ezek a számadatok? Hát nem tudom, szerintem vannak olyanok, amelyek megbízhatók, vannak, amelyek kevésbé, de ki tudja. Két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik a következő. Az biztos, hogy az USA az elkövetkezendő években az egyik legfontosabb piac lesz. Évente 5%-kal nő az import. Nagyon-nagyon nagy a növekedés. Ezt a lehetőséget nem szalaszthatjuk el. Második dolog. Rendkívül fontos számunkra, hogy legyen más exportforrás, hiszen most nehézségeket élünk meg például az orosz partnerrel. Mit tehetünk annak érdekében, hogy könnyítsük a kétoldalú kereskedelmet azokkal a piacokkal, amelyek mondjuk most jobb állapotban vannak, tehát nem annyira kritikus a helyzet, hát azt mind meg kell tennünk. Méghozzá gyorsan. Harmadsorban pedig még hadd mondjam el gyorsan, hogy az USA versenyképesebb lesz Európánál nem sokára, és ezt tudjuk az energiaköltségek miatt, illetve rengeteg más tényező miatt. Hogyha az összes kereskedelmi korlátot, a vámokat, a nem tarifális jellegű akadályokat mind-mind fenntartjuk, akkor a vállalatoknak egy újabb érvet adunk a kezükbe, hogy megmagyarázzák, hogy miért mennek más piacokra hiszen nyilván akkor jelen kell, hogy legyenek az USA piacán, inkább, mint hogy még ezeket az akadályokat is leküzdjék, és több ezer ágazatot érintenek a nem tarifális jellegű korlátozások, és mondok önnek egy példát. Például a lisztéria toleranciára vonatkozóan különbözőek a kritériumok, például az Olaszországból érkező sonkát átvizsgálják, és akkor a konténerek hónapokig állnak az USA-ban. Mások a szabályok, például a világítás ágazatában, az autóiparban, rengeteg területet sorolhatnék. És ön föltette a kérdést, hogy miért miért hasznos ez a megállapodás a kis és, a kis középvállalkozásoknak. Hát ezek a vállalkozások nem rendelkeznek annyi erőforrással, hogy külön irodát nyissanak az USA-ban, és külön működjenek még Európában is, hogy az adott piacokon jelen legyenek. Hát ezért van szükség arra, hogy ezeket a nem tarifális jellegű korlátozásokat megszüntessük. Most pedig hadd térjek vissza Sárke képviselő felvetésére. Nem tudom, hogy a Nyilván a külpolitikának, Irán esetében a külpolitikának kellene a kereskedelem politikát irányítani. Olaszország számára Irán egyébként nagyon fontos volt. Mi voltunk az első ország, aki kapcsolatokat épített ki, és nagyon jól értelmeztük a szankciókat, végrehajtottuk ezeket, és szerintem ez helyes volt. Olaszország esetén is mindig elmondtuk, hogy először a külpolitika jön, tehát az a prioritás, és utána a kereskedelem politika. Ami az exportkontrollt illeti, itt még bőven van tennivaló. Ha tudja, hogy milyen cégek értékesítenek Basírban, akkor ö, tájékoztasson engem erről. Ez érdekel bennünket. Most pedig akkor visszatérek ö, a zöld képviselő által felvetett kérdésekre, illetve az ő ellenvetéseire. Nos, én nem vagyok elégedett azzal, hogy milyen hozzáférés, hozzáférésem van a TTIP tárgyalási dokumentumokhoz, én nem mondtam, és azt sem mondtam, hogy az átláthatóság megteremtésével megoldódik minden. De azért van különbség a között, hogy valaki az interneten meg tudja valahol keresni ezt a tárgyalási meg felhatalmazást, vagy pedig, hogy ez a tárgyalási meghatalmazás nyilvánosan közzététetik valahol hiszen hivatalosan kiindulhatok abból, amit közzétettek, és nem pedig innen-onnan az internetről kapirgálom össze. És így meg lesz a hivatalos definíció, hogy mi képezi a tárgyalások alapját, és mi nem. Nézze, én nem azt vádolom azokat semmivel, akik eh, azt mondják, hogy a TTIP veszélyes, nem vádolom őket azzal, hogy Amerika ellenesek. A TTIP, ha rosszul kötik meg, vagy rosszul tárgyalják végig, akkor lehet veszélyes. Én azt mondom, hogy vannak olyan kritikák, amelyek eh, alaptalanok. Van, aki eh, világ végét kiált, és mindenféle mítoszokat terjeszte, ez nem igaz és a kultúrára, kultúrára, a szociális rendszerekre és egyéb témákra is igaz, hogy ezek nem képezik a TTIP alapját, mégis vannak olyanok, akik ilyen plegykákat terjesztenek. Ezért lenne fontos, hogy a tárgyalási felhatalmazást közzé tegyék hivatalosan, mert akkor meg lehet mutatni, hogy tessék, nincsenek közötte ezek a pontok őnek az is igaza, abban is igaza van, hogy érteni kell az, a kockázatokat. meg lennének a keretek, ha felhatalmazást közzétennék, és akkor utána meg lennének a keretek a munkához. Tudnánk, hogy mi az, amin dolgoznunk kell. Mi az, amit elviszünk az egyes fővárosokba, és nem csak központilag egy-két valaki olvashatná a jegyzőkönyveket a tárgyalási fordulókról. Nyilván nem lehet kiadni a teljes szó szerinti jegyzőkönyveket, nem lehet kiadni a teljes részletes felhatalmazást, mert akkor a tárgyaló partnereinknek igen nagy szolgálatot tennénk azzal, hogy a kezükbe adnánk a részletes stratégiánkat. Tehát ezt nyilván nem engedhetjük meg magunknak, nagyon kényes a helyzet, de hát nyilvánvaló azért azt értenünk kell, hogy miről zajlanak a tárgyalások, és miről nem. Még két dolog, Solc úr. Ja, nem, bocsánat Solc úr felvetett ar, felvetette azt, hogy a kereskedelmi politikában hogyan jelennek meg ezek a célkitűzések, amiket el akarunk érni. Hát nézzék, az elmúlt időszakban nem csak Európa, a nyugat igen bonyolultan járt el, hiszen a harmadik országokból beengedett termékek, termékeket, és ezáltal ott, ezekben az országokban fejlődött az ipar, és sajnos ennek eredményeképpen nálunk szűntek meg munkahelyek, és most inkább a fogyasztói szektor jelent meg. Az elkövetkezendő 15 évben kb. 800 millió fogyasztó jelenik majd meg ezekben az új jonnan feltörekvő országokban. Hát nyilván támogattuk őket, igen kemény megállapodásokat kötöttünk, támogattuk ezeket az országokat, de most akkor valamit kapjunk cserébe, hozzáférést kapjunk az ő piacukhoz. Tehát azért ha nyilván kapjunk valamit cserébe, hogyha nem járunk jól, akkor távozunk ezekből az országokból, ezt nem mondhatjuk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Vannak olyan országok, amelyek még nem nyitottak, el kell nekik mondani, hogy tessék, mi támogattuk önöket, akkor az önök termékeit beengedtük a mi piacainkra, akkor most legyenek szívesek, tegyék ezt meg, hogy mi termékeinket is engedjék meg az önök piacaira. Nagyon sok ország van, amely még egyelőre nem így reagál, és azok között a partnerek között születnek kereskedelmi megállapodások, amelyek nyitni hajlandók. Felsoroltam a TTIP-et, az összes többi megállapodást, az ASEAN országokkal kötött megállapodásokat, és említettem, hogy a világ GDP-jének 60%-át fogják ezek kitenni, itt a globalizáció második szakaszában is nagyon nehéz lesz azoknak az országoknak, amelyek nincsenek benne ebben a fősodrásban. És ez a tizára is igaz, tehát például ugye Kína próbál csatlakozni ez a fajta mechanizmus, ez a rendszer, amit említettem, ugye a három szintjével, befolyásolja ezeket az országokat. Az USA és az EU tolja ezt az egészet előre, hogy mindenki csatlakozzon a szabadkereskedelmi megakad, megállapodásokhoz. Aztán az egyenlőtlenség, a liberalizáció, a nem tarifáris korlátozások, és így tovább. Próbáltam válaszolni a hölgynek, aki ezt kérdezte. Hát igen, vannak még egyenlőtlenségek, helyettesítő gazdaságok alakultak itt ki, helyettesítő termékek, mert támogattuk a fejlődő országokat. Most akkor learadhatjuk a termést. Azzal, hogy a mi termékeink bejutnak ezeknek az országoknak a piacaira mert demográfiailag bonyolultabb gazdaságok vannak Európában, és a helyettesítés miatt is nehéz a helyzet. Ezért van szükség a liberalizációra, ahogy ön nevezi, azért, hogy a mi termékeink eljuthassanak ezekbe az országokba. Nagyon köszönjük a miniszter úrnak. Kedves kollégák, nagyon nagy késésben vagyunk, ezért véget kell vetnem most a vitának. Még nyolcan szerettek volna felszólalni, ezért erre már nem fog sor kerülni, nincs, nem lesz időnk rá. Äh, Engedje meg, elnök úr, még ha új is vagyok ebben a szakbizottságban, de egy dolog nagyon felidegesített engem. Akárkivel is beszélünk a tanács részéről, mindenki azt mondja, hogy az átláthatóságot támogatja, és azt akarja, hogy a mandátumot tegyék közzé. és utána azt mondják, hogy hát en, ez nem lehetséges az egyhangú döntéshozatal miatt, de hát máskor is gyakran hivatkoznak az egyhangúság elvére, még akkor is, hogyha minősített többséggel is lehetne szavazni. Jó lenne, hogyha ennek az szakbizottságnak a tagjai megkérdeznék írásban a kormányukat, hogy támogatják-e a közzétételt, avagy sem, vagy hogyha esetleg a soros elnökség elmondhatná egy következő ülés során, hogy mely kormányok blokkolják a tárgyalási mandátum közzétételét, nyilvános átételét. Úgy tűnik ugyanis, hogy vannak kormányok, vagy a mögöttük álló adminisztrációk, közigazgatási szervek egyszerűen nem tudják, hogy milyen károkat okoznak. Vagy az legyen úgy, hogy a soros elnökség megmondja, hogy ki ellenzi ezt, vagy kérdezzük mi magunk a saját kormányainktól, hogy mi is a hivatalos álláspont az adott tagállamon. Így ez nem mehet tovább. In this way. Hát fogalmazunk így. Per cui abbiamo chiesto... Azért kértük írott levélben, tehát írott levélben kértük a tárgyási felhatalmazás közétételét, az pontosan az volt, amire ön is utal. Azért, hogy erre az írásos levélre aztán hivatalos választ is kapjunk. Annyira kényes ez a kérdés politikailag, hogy van itt valami, ami elfogadhatatlan, az az, hogy a különböző álláspontok kialakulnak, mondjuk zárt ajtók mögött és így tovább. Tehát én egyetértek önnel, és ezért döntöttem úgy, hogy írásban, levélben forduljunk akkor a tanácshoz. Hát, hogy most így a rendszert, vagy ezt a rendszert nevezem, mert hát egy kicsit erőszakos lenne, de azért nem lenne rossz mondjuk a kormányoknak írni azért, hogy akkor fogalmazzák meg az árás, álláspontjukat, tehát ez is nagyon jó. Én remélem, hogy mi a mi levelünkre majd kapunk választ. Aussprache. Jó, akkor ezzel a vitát lezárom. Öné volt a végszó, miniszter úr. Még egyszer köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk. Úgy hiszem, hogy sok központi jelentőségű dologról beszélt, sok dologban nagyon közeli is az álláspontunk az önéhez, és remélhetőleg jó lesz az együttműködés az elkövetkezendő hónapokban, aztán remélhetőleg az év végén sikerül tisztázni sok említett kérdést, és sikerül lezárni a munkát a TDI kapcsán. Köszönöm. Yeah. liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir... Kedves kollégák, következő napirendi pontunk a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésre szóló, szóló vita, és mivel egy kicsit késésben vagyunk, már is azt mondom, hogy a hetes napi rendi pontot áttesszük a délutáni ülésünkre, ott majd azzal elsőként foglalkozunk. Az érintettekkel már egyeztettem, egyetértenek. Azért, hogy a nagykövet úrral folytatandó eszmeser előtt bőven legyen időnk a költségvetésről beszélni. Bőge úrnak adom meg már is a szót. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Einwurf a költségvetési politika kapcsán látjuk, hogy a miniszterek tanácsa sok éven át minősített többséggel tudja elfogadni a költségvetést, kivéve a Galileót, annak az pót utófinanszírozását, ahol megpróbálnak egyhangúságra töröködni, törekedni, ezzel azonban gond van, és ennek a lakosságban való lecsapódásról is problémás. Ami a módosítókat illeti, 15 módosítót nyújtottak be a kollégák, és a költségvetéssel kapcsolatban négy javaslatot. Megpróbáltam a különböző frakciók között két kompromisszumot megfogalmazni, ezt szerintem önök is megkapták, az első és a hatos bekezdéssel kapcsolatosak ezek. Itt több frakció véleményét egyszerre beleírtam a szövegbe, így próbáltam kivenni a Kína, Thailand, Thaiföld téma kapcsán a dolog méregfogát. Az itt teremtett és felszámolt hozzáadott érték kapcsán a bizottság megígérte, hogy ezen tevékenységek független értékelését elvégezteti, és a tanulmányok alapján eredménye alapján fog a kérdéssel újra foglalkozni. A négy költségvetési módosításról a következőket mondanám. Egyet én magam nyújtottam be a múltkori vitánk után, amikor is elhangzott, hogy a szükséges források tekintetében a bizottsági költségvetés kapcsán elhangzott sok-sok szám után a kereskedelmi, hogy hogyan lehetne a kereskedelmi megalapodást itt beépíteni. A másik ilyen módosító Sákelszentől származik, a kommunikációs stratégiára vonatkozik, és az ide csoportosítandó pénzek megnövelését kéri a jelenlegi vita tükrében nem tudom azt nem elmondani, hogy igen, valóban megfelelő kommunikációs stratégiát és ehhez hozzárendelt pénzeket akarunk. Ugyanakkor Scholz úr ö, ö, kísérleti projektjeire vonatkozó módosítása kapcsán ö, fenntartásaim vannak, ö, mert szerintem a javaslata a parlamenten kívüli struktúrák építését előtt nyitná meg az utat, anélkül, hogy ezekhez megfelelő pénzügyi hátteret rendelne, ezért a frakciók többsége nem fogadja el, és én is azon vagyok, hogy ezt a kísérleti projektre vonatkozó javaslatot ne javasoljam elfogadásra. Ami az Arena úr által benyújtott kísérleti projekt tervet illeti, a bizottság értékelés után számomra az jött le, hogy bár a szándék jó és támogatandó, a célt már más bizottsági tevékenységek lefedik, és nem szükséges újabb kísérleti projektet indítani e tekintetben. A bizottság többször leszögezte, hogy ezen a témán dolgoznak. Van, ami ezen belül nehezen, van, ami könnyebben megvalósítható, de foglalkoznak vele, ezt többször részletesen elmondták nekünk, tehát a konfliktusokat okozó ásványkincsek kapcsán szerintem új kísérleti projektre nincs szükség a stabilitási eszköz kapcsán sem. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy tudjunk aztán majd jól szavazni. Köszönöm ma délután. Eddig még csak egy ember, kettő, három jelentkezett, na akkor mégiscsak. Winkler, Martin, Schulz, urak és Kele asszony következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Reimer Bögének is a tájékoztatást. Az idő, hogy ne pazaroljam, Annyit szeretnék csak hangsúlyozni, amit az előadó is megfogalmazott egyébként, hogy ezek a konfliktusos ásványkincsekre vonatkozó módosítók vagy módosító, illetve az ezzel kapcsolatos kísérleti projekt lehetséges, akkor azt én továbbra is szeretném elérni. A szakbizottságnak is kell ezekről az ásványkincsekről a közeljövőben tárgyalnia. Az USA is lépett ebben a témában, és szabályozza a területet, az Time act Az Európai Uniónak is ezért kell valamilyen szabályozást alkotnia, és ha be tudunk ö, avatkozni, és ezt egy kísérleti projekttel könnyen meg tudjuk tenni, akkor szerintem támogatásra érdemes a, a kísérleti projekt, de hát hallgassuk meg majd a bizottságot is. Manur, ö, nagyon rövid leszek mindennel egyetértünk, amit az előadó mond, kivéve az Európai Business Center-re vonatkozó kompromisszumot, mert nem értünk egyet ennek létrehozásával. Ami a négy kísérleti projektet illeti, támogatjuk ezeket, Schulz úr, amit most megemlített, az is többször megtárgyalásra került már, és a bizottság ez, ezeket támogatta és a parlament más részei is támogatják, én is támogatom, ami Winkler urat illeti, az ásványkincsek kapcsán mi is támogatjuk ennek a témának a felkarolását, nem csak az előző jogalkotás során szerzett tapasztalatunk miatt, hogy ezeket a szabályokat gyakran nem tartják be, hanem azért is, mert a stabilitási eszközt is jól kiegészíteni. Tehát szerintem ezt nem szabad kivenni a körből. Helmut, parancsolj. Köszönöm, Bent. És köszönöm az előadónak a kompromisszumos ajánlatot, hogy így a bizottság általános véleményébe ez így kerülne bele, ezt mi el tudjuk fogadni. Ami a kísérleti projekteket illeti, amit mi javasoltunk, szerintem pont most az olasz elnökség elején kellene megmutatni, hogy milyen sok rétű, sok szerződésre és tárgyalásra alapuló a jelenlegi rendszer. Már maga a bizottság, az Európai Bizottság sem képes az egyes szerződések hatását nyoman követni a bilaterális sokról nem is beszélve. Tehát ha egy kísérleti projekt segíthetne sok résztvevővel ennek a hatékonyságát növelni, akkor erre kísérletet kell tenni. Ez egyébként demokratizálná is a folyamatokat, és pontosabb kereskedelmi politika megfogalmazását is lehetővé tenni az Európai Parlament részéről. Keller asszony, köszönöm szépen, és köszönöm én is az előadónak az elvégzett munkát. A konfliktusos ásványkincsek kapcsán mi is támogatjuk a kísérleti projektet. Jelentésünkben ezzel közvetlenül foglalkoznunk kell, tehát jó előre lépni, proaktívan ezzel foglalkozni, tehát ezt kiváló kezdeményezésnek tartjuk. Támogatjuk a Trade Watch projektet is, ez sem az égből pottyant ide le, több frakció többször egyeztetett, már erről workshopokat is tartottunk róla, tehát az ezek során leszűrődött tanulságok alapján, bár jó, lehet ezt többféleképpen látni, a hogyant lehet többféleképpen látni, de minden opció, amiben belenéztünk, sikeresnek tűnt. A parlamentnek nagyon korlátozottak az eszközei, és annyi, tényleg annyi kereskedelmi megállapodás és párhuzamos megállapodás van, és még több születik, a normál jogalkotási ö, időrenden kívül is, hogy igenis itt forrás hiány, kapacitás hiány van, szakértelem hiány is, különösen itt a parlamentben, azt látjuk itt a saját szakbizottságunkban is, hogy képtelenek vagyunk azt a sok ezer oldalt nem hogy elolvasni, hanem még a tartalmát is magunk számára láthatóvá tenni. Tehát mindenképpen szerintem itt lépni kéne, a bizottság eddig ö, nem ö, ö, tudott ö, azon kívül, hogy ellenőrizni akar mindent érveket adni, de ellenőrizni és monitoringolni csak akkor lehet, hogyha tudjuk, hogy miről van szó, és ehhez megfelelő erőforrásokra van szüksége ilyen bonyolult témák kapcsán. Tehát üdvözöljük ezt, bár módosítót akarunk hozzá benyújtani a véleménytervezethez legalábbis, mert fontosnak tartjuk, hogy a monitoring erőfeszítéseinket megerősítsük, és az kontrollt, ahelyett, hogy a DigiTrade-nek mindig egyre több pénzt adjunk még több megállapodáshoz a meglévőket kéne betartatni, a szerint eljárni, és szép lassan a folyamatot lelassítva, nem a mennyiségre, hanem a minőségre, a szakértelemre helyezve a hangsúlyt kell továbbítni. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság részéről Duponté urat kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen és köszönöm az előadónak, Bőge úrnak és valamennyi tagjának ennek a szakbizottságnak az elvégzett munkát, javaslatokat. Engedjék meg, hogy a módosítás tervezetek némelyikével kapcsolatban elmondjam a véleményemet. A Union Resources témában köszönöm a támogatásukat. Önök is tehát azt javasolják, amit mi. Ezzel kapcsolatban tehát nincs mondani valóm. Ami a, a másik módosítót illeti, a bizottság átfogó tájékoztatást nyújtott folyamatosan a TTI projektről, és továbbra is növelni kívánjuk, intenzíválni kívánjuk ezen a területen mind a kommunikációt, mind a tárgyalások hatékonyságát. Több fact sheetet adtunk találkoztunk ki, és úgynevezett stakeholder találkozót találkoztunk, és a szociális médiákat is felhasználtuk a kommunikáció terjesztés, vagy az adatok, információk terjesztésére. Ami a TradeWatch pilot projektet, kísérleti projektet illeti, csak megismételni tudom, amit már korábban ebben a bizottságban júliusban elmondtam, vagyis, hogy továbbra is úgy látjuk, hogy a TradeWatch témáját már meglévő programok és pénzek lefedik, a civil társadalommal konkrét programjaink vannak, briefingjeink vannak, a képviselőkkel rendszeresen találkozunk, ezek strukturált formát öltenek ezek a találkozók, tehát a civil szervezeteket tájékoztatjuk, bevonjuk, feedbacket kérünk tőlük, ahogy emlékeznek talán önök is, az a TTIP tárgyalásokhoz egy úgynevezett tanácsadó munkacsoportot, advisory groupot állítottunk föl, amelybe ugyancsak nagyon átlátható módon hívtuk meg a szakembereket, és annak idején is konzultációkat tartottunk, és fact sheeteket adtunk ki. Ami a konfliktusos ásványkincseket és különösen Kongó beli helyzetüket illeti, más szakbizottságokkal, illetve tanácsi munkacsoportokkal egyeztetve, az önök véleményét is figyelembe véve értékeltük a kísérleti projektek tervét, és mi úgy értékeljük a helyzetet, hogy ezen a területen is vannak már projektek, működő projektek és kísérleti projektek is, és Ezt a témát már korábban is komolyan vettük. De a tervezett projektek tovább strukturálhatják a jelenlegieket, átláthatóságukat növelik, nem csak a kongói demokratikus népköztársaságban, hanem a nagy tavak környékén is. Néhány konkrét példát is említenék a programokra vonatkozóan. Az EU-nak ugye a stabilitási eszközén belül látjuk, hogy a nemzetközi konferenciát tartottak a Great Lakes eh, Region régió eh, természeti erőforrásairól 3 millió eurós költségvetéssel. Aztán támogattuk az OECD iránymutatásainak átültetését a ásványkincsek feldolgozási láncával kapcsolatosan, a kockázatot jelentő területekre való különös tekintettel, ez is egy millió eurót kapott, és az ensz közösen az Európai Bizottság Burundiban, Ruandában és Ugandában, valamint Kongói Demokratikus Köztársaságban is kapacitásépítési projekteket folytat a civil szervezetekkel, helyekkel, közösen annak érdekében, hogy a vitatott témákat helyben megoldják, például a versenyt az ásványkincsekért, erre másfél millió eurót költöttünk, és a jövőben is kívánunk a transzparencia kezdeményezésre költeni, sőt, ezt szeretnénk kiterjeszteni az ásványkincsek feldolgozósi láncával kapcsolatos bányászatával, feldolgozásával kapcsolatos eszmecserékre. Tehát az átláthatóság és az ásványkincse kérdése folyamatosan napirenden van, és regionális indikatív programjaink is vannak, amelyeket most készítünk elő Közép-Afrikában, és örömmel beszámolok az Önök Bizottságának ezek sikeréről, amint felálltak. Ami a Business Center illeti, végül, amelyről Bőge úr is beszélt, a véleményünk nem változott, nincsen új kezdeményezésre terv, elképzelés. Az új partnerségi eszköz 2015-ig terjedő időszakában egyetértek önökkel abban, hogy a business centerek értékelése és e, ennek az értékelésnek a feldolgozása alapfeltétele a tovább lépésnek. Ja, ich bedanke mich. Äh, Bőge képviselő, köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket, hozzászólásokat, és a bizottság képviselőjének is köszönöm az érvelést, amelyeket számadatokkal is alátámasztott. Szeretném megkérni kollégákat, hogy a szavazásig még egyszer nézzenek utána a bizottság által prezentált információknak, én alapvetően nem azt akartam elmondani, hogy ellene kell lenni ennek a kísérleti projektnek a tartalma miatt. Egyszerűen csak láttam, hogy vannak már olyan lépések, ahol hasonló dolgok történnek, mint amit a projekt előirányozás költségvetési szempontból nem lenne üdvös a kettős finanszírozás. Kérem tehát, hogy nézzék meg még egyszer ezeket az új információkat, és utána így lássanak neki a szavazásnak. Köszönöm. Köszönjük, Ma délután fogunk szavazni a tervezetről, és ezzel fogjuk véglegesíteni a költségvetéssel kapcsolatos álláspontunkat. Mint ahogyan előzőleg elmondtam, a következő napi rendi pontot elhalasztottuk ma délután három óráig, akkor délután ezzel kezdünk. Most a nyolcas napi rendi pont következik. És most örömmel üdvözlöm körünkben, illetve itt Brüsszelben az USA új nagykövetét, Gardner urat. Nem is akarom szaporítani a szót így előjáróban. Nyilvánvalónak tartom, és az olasz miniszterrel folytatott vita során is elhangzott ez, hogy kulcsfontosságú politikai és gazdasági kapcsolatokat ápolunk az USA-val, és a TTIP-ről szóló tárgyalások révén most még inkább előtérbe kerültek ezek a kapcsolatok. Különösen, ami a tárgyalásokat illet, és ez is kiderült a vita során, megfogalmazódott kívánságként az átláthatóság, a lehető legnagyobb átláthatóság iránti vágy, illetőleg az, hogy novemberben majd érte, értékelni kell az eljárást, amikor is a vonatkozó konzultációk eredménye megszületik majd, amikor majd az Egyesült Államokban a kongresszusi választások is megtörténtek, nekünk is felelt az új bizottságunk, és utána látjuk majd, hogy hogyan alakul a további tárgyalások perspektívája. Örülök, hogy Gardner úr mindjárt hivatali ideje legelején ellátogatott hozzánk, megadom neki a szót, parancsoljon. Morning. Thank you. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen elnök úr, hogy meghívtak a szakbizottságba. Első ízben szólalok fel az Európai Parlament egyik szakbizottsága előtt. Márciusban érkeztem Brüsszelbe, és akkor már nagyban folyt a választási kampány. Örülök annak, hogy a parlament imáron felvette a munkát, működőképes, és remélhetőleg megkezdhetjük az eljövendő hosszú és gyümölcsöző párbeszédünket. A parlament nagyon fontos szerepet tölt be az egyes európai szerződések során egyre bővült az illetékességeinek, kompetenciáinak köre, és főként a Lisszaboni szerződés erősítette meg az Európai Uniós intézmények demokratikus legitimitását. Amikor az USA szenátusa előtti meghallgatásaimra került sor, hangsúlyoztam, hogy mennyire fontosnak tartom az Európai parlament ápolt jó kapcsolatokat, és egyik kulcsfontosságú prioritásom, és ez az elkövetkezendő évek során végzendő munkámban. Tudom, hogy a parlament és ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet fog játszani abban, hogy a TTIP tárgyalások sikeresek lesznek-e. A múltban a szakbizottság több tagjával is beszéltem már, közép tartoznak Reding asszony és Rénor, ők is itt vannak ma, és ők is tudják, jól, hogy mennyire fontos számomra az adatvédelmi megállapodás, az adatvédelmi kérdéseket nagyon fontosnak tartom, és továbbra is fontosnak tartom a bizalmat a transatlanti adatfolyam kapcsán. Az Obama adminisztráció a kongresszus jóváhagyását is megpróbálja majd megnyerni ahhoz, hogy az Európai Unió szem, uniós polgárok is ugyanazokat, ugyanazt az, adatvédelmet élvezik, mint az USA polgárai az USA vonatkozó jogszabálynak megfelelően, megfelelően. Sok ismerős arcot láttok itt egyébként a körünkben. Szájer Józsefel együtt jártunk a Columbia Law School-ra, és Nagyon örülök annak, hogy hogy 1983-ban megismerhettem a krakói barátomat, akinek az édesapja házi őrizetben volt. 23 éve foglalkozom a EU-s kérdésekkel, először jogászként, majd kormányzati tisztviselőként, a későbbiek során pedig öm, a bank ágazatban tevékenykedtem, Európában élek régóta. Először is jogászként végeztem, utána az Európai Bizottságban gyakornokoskodtam, és Azóta hiszek az európai eszmében. Az európai eszme jó Európa és az Egyesült Államok számára is az érdekeit szolgálja. Ugyanúgy, mint az USA esetében hiszek abban, hogy Európa képes a nemzetközi kereskedelmi porondon sikeres lenni, Európának hinnie kell önmagában. Teljáni Kui. Most pedig néhány szót szólok olasz barátaimhoz. Velencei édesanyá, édesanyámmal úgy nőttem föl, Rómában éltem még, a bombázások idején, az 1980-as években, a robbantások idején nagyon sok személyes és szakmai emlékem is van. Franciaországhoz is kötnek emlékek, francia barátaimnak mondom ezt. Párizsban is sok időt töltöttem, egy francia-amerikai ügyvédi irodában. Először Párizsban dolgoztam, aztán pedig Brüsszelben, a Nemzetbiztonsági Tanácsban, a Fehérházban, az Európai Uniós kapcsolatokért voltam felelős, de a Franciaországgal fenntartott kapcsolatokért is. Spanyol barátaimnak is tudok néhány szót szólni, mert ugyan az én apám Spanyolországban dolgozott nagykövetként, és ennek köszönhetően egy kicsit spanyolul is megtanultam, és arra is volt lehetőségem, hogy Németországba menjek. Németországban a Freies Európa rádiónál dolgoztam Münchenben, 1991 őszén pedig öm, jogászként tevékenykedtem, az USA EU-s nagyköveteként nyilvánvalóan az USA érdekeit fogom szolgálni, nyilván ez nem lep meg senkit, ugyanakkor azonban büszke európai is vagyok. Életem felét Európában töltöttem, karrierem felét is, illetve nagy részét Európában építettem, és egy bizonyos ponton elérkezett a pillanat, amikor el kellett döntenem, hogy az USA-ban vagy az EU-ban folytatom, illetőleg Európában, és úgy döntöttem, hogy Európában fogom a karrieremet építeni, az Egységes Európa program keretében és a keleti nyitás miatt is. Úgy tűnt akkor, hogy történelmi pillanatokat élünk, és ennek részese szerettem volna lenni. Ma is ilyen történelmi pillanatokat élünk, úgy gondolom. Oroszország illegálisan annektálta a Krimfélszigetet, továbbra is agressziót mutat Ukrajna keleti része felé, humanitárius válság alakult ki. Ezért ez is mutatja, mennyire fontos a további EU-s integráció és a szorosabb transatlanti együttműködés. Erre nagyobb szükség van, mint valaha. Egységes európai energiapolitikára van szükség, és a TTIP is szükséges ennek a szükségességet mutatják ezek az események. A transatlanti partnerség mindig válság idején épült tovább, ez most is így van, most is ilyen időket élünk, a kérdés csak az, hogy megragadjuk-e a kínálkozó lehetőséget. Oroszország az ukrajnai szeparatistákat segíti, és európai polgárok is meghaltak az ukrajnai légi balesetben, az Ukrajna fölött bekövetkezett légi balesetben, ezért részben Oroszország is felelős. Itt a lehetőség, illetve itt lesz a lehetőség, hogy az elkövetkezendő évek során párbeszédet folytassunk, együttműködjünk egymással. Egy, remélem, hogy sikerül rendszeres és őszinte párbeszédet folytatnunk. Az én ajtóm mindig nyitva áll majd a parlament és e szakbizottság képviselői előtt, minden bizonyal lesznek nézeteltéréseink, de remélhetőleg a nézeteink tartalmi kérdésekben térnek majd el, nem pedig perifériális kérdésekben. Remélem, hogy mindezen túlmenően, megfelelően értelmezzük majd egymás kölcsönös érdekeit, és felelősséggel tartozunk a választópolgároknak, hogy vezessük a polgárokat és tájékoztassuk őket, és ez különösen igaz a TTIP-re vonatkozóan. Nincs még egy olyan kérdés, amelynek ekkora potenciálja van arra, hogy előmozdítsa a munkahelyteremtést, a növekedést, és átalakítsa a nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Tudom, hogy nagyon technikai, nehéz kérdésekről van szó, sok időt igényel ennek a tisztázása, de erre szükség van mindenképpen. Sok politikai és gazdasági indoka van annak, hogy ambiciózus megállapodás szülessen, ambiciózus, mondom én, mert továbbra is úgy gondoljuk, ahogy elhangzott már többször is, hogy csak egy átfogó megállapodás hozhatja meg azokat a fontos eredményeket, amelyeket látni szeretnénk, és persze meg kell teremteni a szükséges egyensúlyt is. Kárló ellen elmondta, hogy egy átmeneti megállapodáson is el kell gondolkodni, de mi úgy gondoljuk, hogy csak egy átfogó megállapodás hozhatja meg a várt eredményt. Itt a lehetőség, hogy megteremtsük azokat a szabályokat, amelyek befolyásolni fogják a jövőbeni nemzetközi kereskedelmet, magas normákat határozhatunk meg, átláthatóságot, felelősségteljes kereskedést, hogyha elbukunk, akkor azok az országok, amelyek nem osztják normáinkat és értékeinket, és amelyek egyre nagyobb súlya bírnak a nemzetközi poronban, ők fogják meghatározni ezeket a normákat és szabályokat. A TTIP a munkahelyteremtést is elősegítheti a KKV-k esetében főként, amelyek a nemzetgazdaságaink gerincét képezik, és annak ellenére, hogy Európában lelassult a gazdasági növekedés. Az Atlanti óceán mindkét partján gyorsabb növekedésre van szükség, de lássuk be, Európának még nagyobb szüksége van a növekedésre. Hogyan fog Európa olyan jövőt biztosítani a fiatal nemzedéknek, amilyen őt megérdemelnek? Hogyan lesz képes majd a nyugdíjrendszerek fenntartását és a szociális ellátórendszerek eh, működését biztosítani a növekedés nélkül? A TTIP önmaga nem jelenthet eh, egyedüli megoldást eh, ezen problémák megoldására, de az egyik legjobb megoldási lehetőség. Mindki, az Atlanti-óceán mindkét partján tanulmányok bizonyítják, hogy a T-tip sikeres lesz, és kiváló eredményeket hozhat. A, nagyon fontosnak tartjuk emellett, hogy a, hangsúlyozni, hogy a kereskedelem védelmi hatóság meg nem léte nem akadályozhatja a tárgyalásokat. A TTIP a várható előnyök ellenére nagyon nagy vitákat váltott ki, sőt, sok helyütt pánikkeltésről beszélhetünk. Akik szkeptikusan tekintenek erre a megállapodásra, és akik nem hisznek, a két által hangoztatott biztosítékokban hadd mondjam el nekik, hogy a tárgyalásoknak még viszonylag korai szakaszában vagyunk, ne előlegezzük meg az eredményeket, várjuk ki, hogy megszülessenek eh, a végleges szövegváltozatok, mielőtt véleményt formálunk. Az egyik mítosz, ami terjed az, hogy titokban eh, végzik ezeket a, a megállapodásra szóló tárgyalásokat, de Ahogyan ezen szakbizottság egyik tagja, Vitál Moreira és egyik korábbi tagja elmondta, sohasem folytattak nyitottabb tárgyalásokat, mint a TTIP esetében. Nemrégiben az életékes biztos elmondta ezen szakbizottság előtt is, nagyon nehéz meggyőzni bennünket arról, hogy nekünk kellene önöket, önöknek nagyobb hozzáférést biztosítani a szövegeinkhez, a tárgyalási szövegeinkhez, mint, a, mint ahogyan azt a kongresszus tagjai esetében tesszük. Hatalmas mennyiségű információ férhető hozzá nyilvánosan, több száz tájékoztató eseményre került sor. A jogalkotók, a gazdasági szereplők és a civil társadalom résztvevői illetve képviselő is részt vehetnek ezeken a találkozókon. Támogatjuk az átláthatóságot, de úgy gondoljuk, egyensúlyra is szükség van más érdekekkel szemben. Bárki, aki részt vett komplex nemzetközi megállapodások tárgyalásain, és én száz, több száz ilyenen vettem részt, tudja, hogy a teljes átláthatóság, a teljes körű százszázalékos átláthatóság megrendíti a bizalmat a tárgyaló felek között, teszi az előrelépést. Emellett sok magas rangú politikus és hivatalnok, illetve tisztségviselő is megerősítette, hogy a közhiedelemmel ellentétben a TTIP nem fogja korlátozni a kormányaink hatásköreit különböző területeken, mint amilyen az egészségügy például. Emellett a TTIP nem fogja a közigazgatást gúzsba kötni, nem, fogják, nem fog senkit arra kényszeríteni, hogy az olyan közszolgáltatásokat, mint például az egészségügy privatizálják, ezek a területek ugyanis nem tartoznak a TTIP hatáskörébe. Emellett azt szokás hangoztatni, hogy az USA normáim alacsonyabb szintűek, mint az európaiak. Sokszor nem veszik azonban figyelembe, hogy sok helyütt, sok területen az USA normái épp hogy szigorúbbak, és sok USA-ba látogató európai nagyon nagy örömmel fogyasztja ételeinket, például, és szívesen bérelnek nálunk autót is, Nyilvánvalóan nem akarunk senkit arra kényszeríteni, hogy olyan ételt fogyasszon, hogy olyan élelmiszert fogyasszon, amelyet elutasít. Mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogy az európai, az európai polgároknak választási lehetőségük legyen. Korábban jogászként dolgoztam, ezért különösen érdekel a beruházók közötti vitarendezés kérdése is. Önök is tudják, hogy az EU-s tagállamok kb. 1400 bilaterális beruházási megállapodást írtak alá, szinte az összesben léteznek ISDS előírások. Mi nem azt szeretnénk, hogy a vállalkozások bármikor jóvá tételét, kertérítésért folyamodhassanak, amikor úgy érzik, hogy a befektetett tőkéjük elveszett, vagy nem térült meg megfelelően. Mi egyfajta egyensúlyt szeretnénk teremteni a bilaterális beruházási megállapodásokban, és érdeklődéssel várjuk az előrelépést ezen a téren a tárgyalások során. Végül szeretném elmondani, hogy mindkét félnek gyakorlati, praktikus álláspontot kell elfoglalnia, hogyha meg akarjuk kötni ezt a megállapodást, amely mind az európaiak, mind az amerikai polgárok érdekeit szolgálja. Születhet egy jó megállapodás, amely mindkét fél érdekeit szolgálja, de csak akkor, hogyha tiszteletben tartjuk az aktuális tényeket, és hogyha nyitottak maradunk. Köszönöm. Thanks a lot. Nagyon köszönjük a nagykövet úrnak. Most megnyitom a vitát. Reding asszony az első. She's member of the EPP, and the EPP is the biggest. A néppárt a legnagyobb frakció, és a frakciók méretének sorrendjében megyünk. Egy közbeszólásra válaszol az elnök úr. Mikrofon nélküli közbeszólásra. Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm a nagykövet úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagy érdeklődéssel hallgattam, hogy Erik Holder főügyész, illetve hat kongresszusi tag azon igyekszik, hogy az USA magán adatokra, magánéletvédelmére vonatkozó jogszabályát kibő, kibővítsék, kiterjesszék ránk is. Remélem, hogy a kongresszus egyetért az amerikai kormányjal, és el fogja ezt fogadni. De hadd koncentráljak most egy kérdésre inkább. Nagyon sok kérdés van, amit meg kell, hogy vitassunk a TTIP-ről és az USA-EU e kapcsolatokról, de most egyre összpontosítok. Mindenki tudja, hogy a kölcsönös bizalom bizony egy picit megingott amiatt, hogy az európai piacokon működő amerikai cégek nem feleltek meg az adatvédelmi előírásoknak, illetve a transatlanti megállapodásoknak nem felelt meg az amerikai fél, és több hónap óta azon dolgozunk, hogy ezt a megingott bizalmat helyreállítsuk a két fél között. Nagyon túl, és komolyan vesszük az adatvédelmet, és tudjuk, hogy hát ez egy elefánt, a szobában úgymond az adatvédelem, akkor is, hogyha a TTIP-ről beszélünk. Két kérdésem van. Az első, az amerikai fél elfogadja-e azt a 13 ajánlást, amelyet tavaly novemberben fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy tényleg biztonságos csak legyenek a biztonságos területek, a védett területek. A második kérdés, egyetértenek-e amerikai partnereink abban, hogy az adatvédelmi kérdéseket kihagyjuk a TT-ből, hogy ne nehezítsük még a mostaninál is jobban a helyzetet? És a harmadik kérdésem pedig, az amerikai tárgyaló partnerek egyetértenek-e abban, hogy visszavonják azt a kérdést, a kérést, amelyet április 25-én nyújtottak be A TISA tárgyalások keretén belül a szabad tőkeforgalomra, anélkül, hogy bármi, utasforgalomra, anélkül, hogy bármifajta adatokat tárolnának. David teszi fel a következő kérdést. David Martin, mondja az elnök úr, köszönöm. Én is üdvözlöm a nagykövet urat, és remélem, hogy hosszas és gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Hát először is nagykövet úr azt mondta, hogy ő már nagyon régóta kereskedelmi tárgyal, ügyekkel foglalkozik, és kereskedelmi tárgyalásokat folytat. Úgyhogy szerintem most a helyzet ugye megváltozott. Tíz évvel ezelőtt én is már régóta foglalkozom a kereskedelmi ügyekkel. Tíz évvel ezelőtt tényleg zárt ajtók mögött születtek a megállapodások, a közvélemény nem nagyon érdeklődött, hát lehet, hogy ez a parlamentnek is a sara egy kicsit, és nem volt semmifajta ellenőrzés, nyilvános ellenőrzés az ügyletek lezárásáig. És hát az az igazság, hogy nagykövet úrnak most meg kell szoknia azt, hogy mi már a tárgyalási folyamat alatt elemenként ele, ö, alaposan megvizsgáljuk ezeket a tételeket, és megnézzük, hogy a közvélemény mit gondol ezekről, illetve milyen hatással lesz ez. Hát persze, lehet itt Ukrajnára utalni, de hát az az igazság, hogy a kereskedelmi megállapodások bizony erről szólnak, hogy az ember ízekre szedi őket, és az apró pontokon is meg kell állapodni. Nagyon sok olyan európai van, aki nem akarja a génmanipulált élelmiszereket, nagyon sokan úgy érzik, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat fenyegetheti a TTIP, és hát a mi feladatunk az az, hogy ne csak eloszlassuk ezeket a mítoszokat esetleg, vagy félreértéseket, hanem el is magyarázzuk, hogy miért nem fenyegeti semmi az egészségügyi rendszereinket. És ugyanez a dolgozók jogairól vonatkozóan önöknek igaza van, tényleg nem fog ez kihatni a dolgozók jogaira, de meg kell magyarázni, hogy miért. Ami a befektetőket illeti, én sajnos nem értek egyet nagykövet úrral, szerintem ő túl könnyedén félre söpörte az aggályokat, mert bizony van 1400 két oldalú befektetési megállapodás, és ez felveti azokat az aggályokat, hogy akkor most mi van, hogyha a vitás ügyek kibővülnek, itt jelentős összegekről van szó, a közpolitikák fejlődésére ez be, ö, nagy befolyással volt. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát nem probléma ez a helyzet, hát dehogy is nem. Pont a meglévő megalapodások miatt probléma. Én a múltban ezt már elmondtam nagyon világosan, hogy én szeretném a TTIP-et megvalósulni látni. Egy jó TTIP mindenkinek nagy szolgálatokat tehet. A plenárison is elmondtam, hogy a TTIP-et majd a végén fogom megítélni. Nem közben ítélkezem arról, hogy mi lehet még belőle. De az az igazság, hogy a tárgyalófeleknek bizony kötelessége meghallgatni a politikai intézményeket, a közvéleményt, a civil szervezeteket és így tovább, azért, hogy figyelembe vegyék mindenkinek a véleményét a folyamaton végighaladva. Emma következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm nagykövet úr a felvetett megjegyzéseket. Nagyon eh, üdvözli ezeket az ECR és örömmel halljuk az ön elkötelezettségét a TTIP iránt, illetve azt, hogy a mi állampolgárainkat tartsuk szem előtt. Igen, mindenki az állampolgárait szeretné támogatni. Abban is egyetértek, hogy pontosan kell értelmeznünk, hogy mi is zajlik a tárgyalótermekben. Nagyon sok mítosz és találgatás van e körül. Úgyhogy én konkrétan kérdeznék arra, hogy most a kereskedelem támogató hatóság kapcsán mi a helyzet, és így tovább, hogy ez az USA oldalról segíthetné a tárgyalásokat. Nem tudom önnek mi a véleménye erről, e, illetve a félidős választások hogyan befolyásolják ezt. Mi van, hogyha a republikánusok a szenátust e, átveszik, a szenátusban átveszik a hatalmat októbertől, akkor hogy fognak alakulni a tárgyalások? Köszönöm, mondja az elnök úr, és Sárka asszony következik. Köszönöm. Nagykövet úr, köszönöm a bevezető szavait. Egy kicsit sajnálom, hogy hollandul nem volt egy szava sem hozzánk, de hát nem baj. Azért a megközelítés és a stílusa azt hiszem nagyon jó fogadtatásra talált itt a teremben. Ebben a házban ön biztos, hogy támogatást fog kapni. Örülünk annak, hogy az Európai Parlamenttel erősíteni kívánja a kapcsolatokat, és remélem, hogy a bizalmat sikerül helyreállítani a transatlanti eh, partnerségben Obama úr egyik ígérete egyébként pont erre irányult. Azt is nagyra becsülöm, hogy ön a globális perspektívát tartotta mindig szem előtt, azt mondta, hogy erre szükségünk van. De ettől függetlenül szerintem az alapértékeinket kell mindig szem előtt tartani, hogyha cselekszünk a világban, és az Európai Unióban, Európában az alapértékekre nem pragmatikusan gondolunk, hanem alapjogokként, alapértékeként mindig határozottan védelmezzük őket, és nem biztos, nem vagyok biztos abban, hogy az USA-ban ezt értik, vagy jól látják mindig. Nagyon kemény munka áll előttünk, ebben a szakbizottságban is, a TTIP kapcsán. Hát ez nem olyan könnyű, hogy a kisújunkból kirázzuk, de dolgozzunk együtt, és próbáljuk meg együtt lezárni. Biden alelnök mindig azt mondta, hogy ó, hát egy tanknyi üzemanyagot elhasználunk, addigra meg lesz a megállapodás. Hát mi sokat filozofáltunk arról, hogy milyen is ez az üzemanyag, talán ökológiai és hatékony. Hát itt az ideje az amerikai oldalnak, itt az ideje annak, hogy az amerikai oldal rálépjen a gázpedára. A kereskedelem támogató hatóság és egyéb kérdésekben nem látjuk az elkötelezettséget és a lendületet, amire vártunk. Remélem, hogy odáig is eljut majd a keze, hogy a kongresszust elérje vagy befolyásolja. Én többször ellátogattam a kongresszusban, az USA delegáció tagja voltam, és hát az az igazság, azt tapasztaltam, hogy kevésbé ambiciózusak voltak a kongresszusi képviselők, nem nagyon lelkesedtek a találkozókért velünk és a TTIP esetében is egész egyszerűen több elkötelezettségre lesz szükségünk mind a két ház részéről, az állampolgáraink, a kis- és középvállalkozásaink védelmében ahhoz, hogy a TTIP működhessen. Úgyhogy én arra kérném önt, hogy ezt az üzenetet továbbítsa Washingtonba a lehető leghangosabban és világosabban, amennyire csak tudja. Köszönöm szépen. Merci, merci. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Több szimpatikus volt, szót is mondott az európaiakkal kapcsolatban. Annak idén Frankenderud volt az elnök, elnök ö, ami Ukrajnát és Oroszországot illeti, az amerikai nagykövet ö, funkciójában az egyes európai országok és Oroszország ö, kapcsolata és a francia Mistral szél által érintett vidékek egyszerre merülnek föl az ön portfóliájában a kereskedelemmel. Ami az Atlanti szerződést illeti, nagyjából ugyanazt mondanám, mint David Martin, a szociáldemokrata, de egy teljesen más motivációval. Ő azt mondja, hogy nem szabad erről a szerződésről jelenleg tárgyalni, állítólag ugye 2025-re ez majd fellendíti az európai növekedést. Ön említette az átláthatóság kritériumát. De ön is, az ön tudtával is, az egyes európai országok azért ezt egy kicsit másképp fogalmazzák meg. Tud-e arról, hogy az olasz kereskedelmi miniszter helyettes, aki jelenleg a tanácsban a kereskedelmi tárgyalások vezetője, nem rendelkezik a szöveggel. Ha ő sem, akkor ki? Ez hogyan értelmezhető a transzparencia függvényében, hogy a legfontosabb európai felelős sem rendelkezik ezzel? Erről ennyit ön azt mondta, hogy ez a szerződés az egyik legfontosabb prioritása az amerikaiaknak a kereskedelemben. Igen, valóban. Ez az önök érdekét szolgálja, bár önöknél is vannak civil társadalomban ellenkező hangok, és ezek nem is elhanyagolhatóak. És végül pedig mi van akkor, hogy ö, hogy önök a mi piacunkat akarják arra felhasználni, hogy az önök gazdaságát növeljék, és ennek az ellenkezője nem érvényesül, ugyanis a pénzügyi válság idején az a szolgáltatások piaca kereskedelme nagyon megnehezült. David Martin tehát másokból, de hasonlót mond, és mi nem tudjuk azt a logikát követni, hogy ha ö, nincsen valamire természettudományos bizonyíték, akkor azt el kell fogadni, és spekulációra lehet felhasználni. Ha így megyünk tovább de a következő hetek során, akkor ez számunkra elfogadhatatlan lesz. Köszönöm. Helmut. Még nyolcan jelentkeztek szóra és most éppen ezért lezárom a felszólalók listáját. Helmut, Perensoly, Köszönöm, és köszönöm a nagykövet úrnak is, hogy átfogóan és érthetően tájékoztatott minket arról, hogy ő mennyire ért Európához. Ezzel együtt bennem is vannak kérdőjelek az átláthatóság tekintetében, már pedig szerintem ez a pillére, egyik pillére a tárgyalásoknak, hogy transzparensek legyenek. Én már megéltem jó pár vitát a saját tagállamainkban erről a témáról, és továbbra sem világos számomra, hogy miről tárgyalunk. Ugyanis a mandátum is titkos. Kezdettől fogva a legnagyobb hibát már elkövették az elején, hogy, hogy tárgyalások kezdődnek, csak azt nem tudjuk, hogy miről csak ilyen általánosságok hangzottak el, hogy kereskedelmi, termelési, fogyasztási kérdésekről, a mai életformáról. Ö, ugyanakkor mindenki szeretne ezekről többet tudni, és talán pont ezért van az, hogy Európában itt most kiterjedtebb a vita, mint az usa belül erről a témáról, bár úgy látom, hogy most már az USA-ban is egyre szélesebb körben vitatják a kérdést. Tehát egyelőre azt kutatjuk, hogy mi a tárgyalások tárgya. És mint a Kereskedelmi Bizottság tagja, úgy gondolom, hogy legalább a tál széléig oda kéne, hogy engedjenek engem, ha nem is nyúlhatok bele, hogy lássam, hogy mit főznek. Egyes témákat például hallom, hogy levettek már is a napirendről egy konzultáció után. Novemberig kellett várni tavaly, hogy erről döntés szülessen. Ennek ellenére aztán újra felkerült a napirendre ugyanaz a téma. Tehát eh, ebben a légkörben nem mondhatjuk azt, hogy itt a lakosság számára átlátható lenne a dolog. Az itt a probléma végső soron, hogy hogyan tudjuk azt a kérdést kezelni, hogy amiről tárgyalnak, amiről szó van, arról legalább a lakosság is tudjon a vita kérdésekről legalább. Második kérdésem összhangban Redding asszonyéval, az adatvédelemmel kapcsolatos, ugyanis a kereskedelemben, a kereskedelmi logikában az adatot is terméknek, árunak tekintik az audiovizuális ágazat kivételével mert ez külön fejezet alatt kell tárgyalni. Az általános témák kapcsán is az adatokról, mint árukról kell beszélnünk, és szeretném tudni, hogy az adat árukról jelenleg mi hangzik el a tárgyalasztal mellett. Köszönöm a szót, rövid leszek. Először is gratulálnék a nagykövet úrnak azhoz a tiszta, pontos fogalmazáshoz, amelyel bevezette a témát. Vajon képesek vagyunk-e mi ugyanígy fogalmazni? A külügyminisztérium álláspontja az európai projektről ismertek, ismert. De nagykövet úr talán nem veszi szemtelenségnek, hogyha azt mondom, hogy korábbi biztosok nézetei nem feltétlenül a jelenlegi európai politika és a parlamenti politika fő áramlata vagy mellékáramlatainak megfelelő vélemények, és korán sem az egyedülállóak. Más vélemények is léteznek. Ami a tét ipet illeti, nagy vita zajlik már erről most is az Egyes Királyságban, amely főleg az ISDS, a Dispute Settlement témáról. David Martintól is hallották azt a visszafogott ö, ö, fenntartásokkal teljes véleményt, amely nálunk Egyesült Királyságban, nem csak Angliában és más országokban is elnézést, igen, Angliában valamit itt most itt előre bocsátottam azzal, hogy összekevertem Angliát az Egyesült Királysággal? Na, tehát az Egyesült Királyságban korán sem ennyire mértéktartóak ezek a kritikák, vannak nagyon pro-amerikai elképzelések, és vannak ezekkel erősebben, erősen szembe menők is. azért mondom, hogy ne tekintse ezt szemtelenségnek, amikor azt mondom, hogy az ISDS-ről jobban kéne kommunikálni, hogyha ezt el akarjuk kerülni. A nagykövet világossá tette, hogy messze vagyunk attól, hogy végleges szövegeink és megállapodásunk lenne. Nos, reméljük is, hogy ez így van, mert mi aztán azon leszünk, hogy a lehető ut- utolsó lehetséges időpontig eh, elhalasszuk annak a napját, amikor ez valaha is hatályba lép. Valiza úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm nagykövet úrnak a kedves szavakat, amelyeket a édesapámmal kapcsolatban elmondott. A ttip kapcsolatban meg szeretnénk kérdezni, hogy az amerikai ajánlat a, a tarifális témában, ugye úgy látjuk, hogy nem túl nagyvonalú. Ön azt szeretné, hogy akkor az EU is csökkentse a saját nagyvonalúságát ezen a területen? A tarifális ajánlatot, ha ö, megkaphatjuk, akkor az eljuthat-e majd hozzánk november előtt? Eddig az USA nem válaszolt az EU követelésére, hogy az energiáról külön fejezetet nyissanak a tárgyalások során. Fognak erre a kérésünkre válaszolni, és ha igen, mikor? elhangzott, hogy a Trade Promotion Authority kapcsán Obama elnök ö, lehet, hogy kudarcot van, és nem kapja a kongresszustól meg a meghatalmazást? Kelly úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni nagykövet úrnak. A nyílt, átlátható, érthető álláspont ismertetéséhez. Lenne pár kérdésem. Örömmel hallottam az adatvédelmet, mint témát, ennek előadója is voltam valaha, és sok aggodalommal veszük, veszi Európa körül ezt a kérdést. Reding asszony sem véletlenül kérdezett el. Ami a második gondolatot illeti, az átláthatóságot sokféleképpen lehet magyarázni, néha félre is magyarázzák. Jelenleg az a helyzet, hogy lehet, hogy egyesek tudatosan, mások kevésbé tudatosan, de már most eldöntötték magukban az európai polgárok, hogy ellenzik a TTIP-et, éppen azért, mert túl sok felhő veszi körül a témát, és pont nagyobb, széleskörű tájékoztatásra lehetne ennek elejét venni, tisztán egyfajta PR management keretén belül. A közvélemény nagyon könnyen befolyásolható, főleg, hogyha nem fér hozzá az információkhoz. Ami pedig a, a, a gáz kereskedelmet, illeti a palagáz kereskedelmet, szeretnénk tudni pontosan, hogy Obama elnöknek mi az álláspontja a TTIP kapcsán erről. Köszönjük, Rén úr. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr. Először is hadd mondjam el, egyetértek önnel abban, hogy a TTIP-nek lényeges gazdasági potenciálja van az európai növekedés és munkahelyteremtés, valamint az USA-beli növekedés és munkahelyteremtés szempontjából, és fontos, hogy Európa határain túl is keresse a növekedési lehetőségeket. A TTIP nagyon fontos stratégiai potenciállal is rendelkezik tekintettel a jelenlegi kelet-európai biztonság politikai válságra. Ugyanakkor azonban csak akkor nyerhetjük meg a polgárainkat az ügy számára, ha meggyőzzük őket, hogy az ISDS-hez kapcsolódó félelmeket például el tudjuk oszlatni, és így tudjuk a fennálló akadályokat megszüntetni. Ön azt kérte, hogy a tárgyalások során legyünk gyakorlatiasak és a végeredményt tartsuk szem előtt a megközelítésünkben. Elviekben egyet tudok érteni önnel. Beszélt az amerikai előírásokról, és a rejtett USA-beli protekcionizmusról. Megnyitnák-e a közbeszerzéseiket a KKV-k számára, az Atlanti óceán mindkét partjáról, és hajlandóak lennének-e átgondolni a jelenlegi USA-beli egységes piacon működő protekcionista lépéseiket. Köszönjük, Szeifi asszony. Merci, monsieur l'ambassadeur, de votre présence. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bevezetőt nagykövetőnek. Én is az átláthatóságra kérdeznék rá amint ön is itt hallhatta, ebben a teremben ez egy kiemelt jelentőségű téma, és szeretném, hogyha e, erőfeszítést tenne annak érdekében, hogy ezt e, kifejtse nekünk, mert pont a transzparencia hiánya indítja be a fantáziákat, sajnos negatív értelemben is. Ami az ezt illeti, nem akarok itt részletekbe menni, de azért annyit elmondanék, hogy e, fenntartásaink vannak a mechanizmussal kapcsolatban. Ön is elmondta, hogy Obama elnök nem kapta meg a kongresszustól a tárgyalási mandátumot, de állítólag novembertől ez megváltozhat, hogy áll a dolog. Végül pedig azt szeretném tudni, hogy amikor az amerikai és európai felek nem tudnak megállapodni a földrajzi eredet megjelölés kérdéseiben, akkor mi is a konkrét vita tárgya? Köszönöm szépen, most Löpen asszonynak adok szót. Nagykövet úr, gratulálok ehhez a nyelvi tehetséghez, lenyűgöző. Vázolta a helyzetet az átláthatóságról. Én elkötelezett pártja vagyok a dolognak. Amikor rabokról beszélünk, akkor látogassunk el a börtönbe, és ne csak róluk beszéljünk. Na most itt ez hiányzik legjobban, hogy nem csak, hogy mobiltelefonokat nem lehet bevinni, hanem még tollakat sem egyes ülésekre, tehát a dossziékhoz nincs hozzáférés, és úgy tűnik, hogy maguk is félnek attól, amivel foglalkoznak. Szeretném tudni, hogy az amerikai képviselőknek van-e hozzáférésük a tárgyalási anyagokhoz, mennyire tájékoztatják őket, mit jelent ez a tájékoztatás, világos-e ez a tájékoztatás, hiszen ha jól tudom, akkor önök is demokráciában, és mi is abban élnénk. Ez lenne az első kérdés. A második kérdésem mezőgazdasággal foglalkozik. Az amerikai mezőgazdaság elsősorban intenzív és nem minőségi. És az új szerződés kapcsán attól tartunk, hogy az érzékeny, munkaigényes ágazatok ezt megszenvedik. Az, az európai gazdák tudják, hogy olyan eljárásokat alkalmaznak az USA gazdák, ami Európában és Franciaországban különösen tilosak, és elnézést kérek, ez amelyeket mi teljesen illegálisnak is tartunk, és különösen a francia mezőgazdaság egy olyan frontális és igazságtalan versenynek lenne kitéve, ha ez a szerződés megszületik, hogy ez mezőgazdasági termelésünk minőségének romlásához vezetnek közvetlenül. Éppen ezért frontálisan elleni, ellene vagyunk egy ilyen megállapodásnak. Úgy gondoljuk, hogy az agroalimentáris ágazat Európában, ö, ö, amit elért, azt meg kell őrizni. Nagykövet úr, a különböző népek, lakosságok által megfogalmazott felvetésekre ön egy konkrét választ sem adott, nem közelítette, még nem is kívánta közelíteni álláspontját a miénkhez. Rodríguez asszony. Eh, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a nagykövet urat, és gratulálok ahhoz, hogy spanyol feleséget választott magának. Először is hadd mondjam el, hogy én is Egyetétek abban, hogy a TTIP rengeteg lehetőséget kínál a növekedés erősítésére, a foglalkoztatás bővítésére és a versenyképesség erősítésére. De nem csak akármilyen TTIP oldja ezt meg. Mondott valamit a bevezetőjében, ami szerintem a józan észre val, és ezt én támogatom. Én azt mondta, hogy ne próbáljuk előre megjósolni ennek a megállapodásnak, a tárgyalás sorozatnak a végeredményét, hiszen még csak a tárgyalások közepén tartunk. Ebben egyetértek már most rengeteg előítélet alakult ki, hiányzik a bizalom, de az információ is. Ha szeretnénk felülemelkedni az előítéleteken, és megfelelő információt szeretnénk nyújtani a közvéleménynek, akkor az emberek benyomásait kell még megváltoztassuk. Egy-két kérdésem van, szeretném, hogy ezeket pontosítsa. Az egyik dolog. Azt mondta, hogy a parlamenti képviselők és a kongresszusi képviselők hasonló információt kell, hogy kellene, hogy kapjanak. Hát nem tudom, hogy vajon tényleg ugyanannyi információt kapnak az európai parlamenti képviselők, mint a kongresszusi képviselők. Az európai parlamenti képviselők nem túl elégedettek eddig. Hát nem tudom, hogy az amerikaiak hogy vannak ezzel, a kongresszusi képviselők elégedettek-e azzal a tájékoztatással, amit kapnak, ez érdekel engem. A második dolog, amivel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményére, a következő az ISDS, tehát a befektető és az állam közötti vitarendezés. Amikor a miniszterhelyettes úr a beszédét tartotta, ő azt mondta, hogy az USA álláspontja a kanadai megállapodással kapcsolatban az volt, hogy ezt ők nem tekintenék benchmarknak, nem tudom, hogy az önök véleménye miért ez, önök szerint miért nem megfelelő az ISDS. Gardner úr, öni a szó. Nos, hát megpróbálok röviden válaszolni. Nem is tudom, hogy hány kérdést kaptam, de tulajdonképpen az összes kulcsfontosságú kérdést megemlítették, ami előttünk van. Hát kezdjem Reding asszony kérdésével mert ez nagyon fontos, és egyébként személyesen is érintett vagyok. A biztonságos terület te kapcsolatos megállapodásban is, meg a másikban is. Személyesen érintett vagyok a tárgyalásokban, a szöveg megfogalmazásában is részt veszek. Ön elmondta, hogy mennyire fontos mind a két félnek. Az én véleményem a tárgyalásokról az, hogy hát azért már közel vagyunk, említették, hogy 13 ajánlás született tavaly a bizottságtól, 11, amint önök tudják, kiskereskedelmi jellegű ajánlás, úgyhogy szerintem közel vagyunk már, tényleg most már csak szavakon vitatkozunk, egy-két szó van a szövegben, ami problémás. Az ajánlások közül a legutolsó nemzetbiztonsági, legutolsó kettő nemzetbiztonsági kivételekre vonatkozik, és én azt értem, hogy ez az önök véleménye, hogy ezt nem lehet átfogóan felhasználni. Ha az önök szavaival élek, akkor ugye önök azt mondják, hogy ezt nem lehet használni tényleg ilyen átfogó, porszívó jelleggel, hanem tényleg kivételnek kell ezeket tekinteni. Reding asszony a mozaik megközelítést javasolta, szerintünk ez helyes, ezt elfogadtuk, és olyan szövegen dolgozunk, amely a jelenlegi korlátozásokat összefoglalja a mi jogrendszerünkben, tehát hogy amik korlátoznak bennünket, és az adatokat hírszerzési célból össze kell gyűjteni. Kicsit késlekedtünk, nem azért, mert rossz hiszeműek vagyunk, hanem azért, mert belső problémák merültek fel. A Fehérház kapott bizonyos anyagokat, nem sok mindent mondhatunk még nyilvánosan, attól függ, hogy mi, mi lesz majd ezzel a fontos jelentéssel, ami a Fehérházba érkezett, hogy hogyan um, reagálnak erre, akkor többet tudunk mondani nyilvánosan arra a kérésre, amelyet önök tettek, hogy a mozaik megközelítést alkalmazzuk, pozitívan válaszolta. Ugye az utolsó két ajánlás a 13-ból, ami egy kicsit nehezebb, de mondom, dolgozni fogunk ebben az irányban. Aztán a kereskedelmi és szolgáltatási megállapodásra vonatkozó kérdésnél engedje meg, hogy később felvegyem önnel a kapcsolatot, nincs meg az elegendő információm most ahhoz, hogy erre válaszoljak. Martin úr, lehet, hogy talán félreértett engem, én teljesen egyetértek önnel abban, hogy a mai helyzet nem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt. Sokkal nagyobb az igény az átláthatóságra. És pontosan ezért mondtam azt a bevezetőben, hogy ezek a tárgyalások sokkal átláthatóbbak, mint mondjuk tíz évvel vagy pár évvel ezelőtt zajló tárgyalások, és tényleg mi is elismert, elismertük, felismertük ezt, és növeltük a konzultációk számát, amelyeket megtartottunk több tanácsadó csoportot hoztunk létre, új tanácsadói csoportokat. Szerintem a bizottság is, és mi is ugyanígy élvernénk, hogy a konzultációk, a tájékoztatók száma példátlanul magas. Én nem akartam az átláthatóság jelentőségét lekicsinyíteni. Aztán ISDS, hát igen, Látható, hogy itt nem értünk egyet. Én jogászként annyit tudok mondani, jogász a múltam, hogy én imádom ezt a témát, mindig is nagyon közel állt a szívemhez. Nagyon-nagyon hosszú idővel ezelőtt, amikor alig páran tudtak ennek a létezéséről, én már akkor nagyon szerettem. A skeptikusoknak azt mondanám, hogy kérem, tájékozódjanak, legyenek szívesek, a modell kétoldalú szerződést nézzék meg, ez a minta ugyanis rengeteg aggályra választ ad, amelyet önök felvetnek. Például aggályokat vetettek fel az ISDS-sel kapcsolatban, azt mondták, hogy ez a vállalkozások azon elvárásaiba bezavar, hogy nyereségesek legyenek. Erről szó sincsen. A diszkriminációt kell bizonyítani az expropriációt, azt, hogy tényleg a jogi eljárásba beavatkozás történik, és így tovább, akkor lép ez életbe. Tehát én azért mondom ezt, hogy a szkeptikusok gondolkodjanak el egy kicsit a Vattenfallen eset Svédországban, aztán egy kanadai esetre szoktak még hivatkozni, vagy a Philip Morris ügyre, mindig ugyanazok az ügyek, amiket felvetnek, amelyekre utalnak. De hát tudják, hogy mit? Az emberek soha nem mondják azt, hogy ezek az ügyek, azok az ügyek, amelyeket félretettek, nem született meg a döntés, nem tudjuk, hogy mi lesz itt a végső döntés. Úgyhogy én kérnék mindenkit arra, hogy legyen egy kicsit türelmes, és várjuk meg, hogy hogyan döntenek majd a vitarendező testületek. Vannak olyan rendelkezések, amelyek a megalapozatlan vádaktól eltántorítják az illetőket, amelyek lehetőséget biztosítanak a kormányoknak, hogy az értelmezéssel kapcsolatos részletes tájékoztatást adjanak, vannak bizonyos jogszabályi korlátozások, nyilván azt az időt lerövidítik, vagy korlátozzák, amik panasszal élhetnek az érintett felek. Tehát rengeteg olyan kijelentés van az ISDS-sel kapcsolatban, ami igen komolyan félrevezető. És nagyon sokan azt mondják, hogy egy szuverén kormány nem tud többet jogalkotó tevékenységet végezni, hogyha ezt elfogadják. Én ezzel nem értek egyet. Tekintsenek vissza az elmúlt egy évtizedre, hogy az ISDS hogyan működött az Egyesült Államokban. Itt megláthatják írásban az eredményeket, és láthatják, hogy, a leg, hogy egész egyszerűen több ügyet utasított el a bíróság, mint amelyet befogadtak, és ahol ö, győzni tudtak, és sokkal kevesebb volt a megítélt kártérítés, mint amiben reménykedtek az érintettek. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egészségügyi, a környezetvédelmi és a biztonsági előírásokat alássák a nagy cégek. Spanyolországban vannak ügyek, de miért? Mert Spanyolország olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek a befektetőket a megújuló energia felé terelték, napelemeket és így tovább teremthetnek, vagy is fektethetnek be ezekbe, de Spanyolország úgy döntött, hogy mégsem hívja meg ezeket a külföldi befektetőket, hogy léphessenek. Hát én most akkor felteszem a kérdést önöknek, hogy szerintük, önök szerint igaza volt a spanyol kormánynak, hogy visszamenőlegesen azt mondták, hogy ó, mégsem engedjük meg a befektetőknek, hogy megépítsük ezeket az üzemeket, és így tovább több száz millió dollárt vesztettek el a befektetők. De mindegy, már eleve túl sokat beszéltem az ISDS-ről, én nagyon szívesen leülök bárkivel, és elmagyarázom ennek a mechanizmusnak a működését, aki szkeptikus az ISDS-sel kapcsolatban. TPA szerintem Emma említette. Én csak annyit mondhatok, hogy magabiztosak vagyunk, zajlanak a tárgyalások. Nem ez az első alkalom a történelemben egyébként, amikor több kereskedemi tárgyaláson tárgyalást folytatunk egyszerre, tehát ez egyáltalán nem szokatlan, hogy párhuzamosan zajlanak ezek a dolgok. Nem muszáj, hogy a szavaimat elhiggyék, vizsgálják meg a helyzetet. Rengetegen vannak a kongresszusban is, rengetegen vannak nemzetközi üzleti testületek vezetőjeként is, akik azt mondják nekem, hogy igenis megvan a támogatás, csak tessék egy jó megállapodást kialakítani, és meg lesznek a szavazatok a kongresszusban is, meg lesz a támogatás. Hát, hogy mikor érünk a végére, nem tudom megmondani, de még ma is azt gondoljuk, hogy szerintünk jövő év végére sikerült tető alá hozni Hallottam itt egy kis megjegyzést a Mistrálról, hogy micsoda szelek fújnak itt. Hát mi világosan megfogalmaztuk a véleményünket, a európaiak is így tettek, a francia kormánynak igen határozott és komoly véleménye van, hát nem tudunk itt ehhez mit hozzátenni, értjük a francia álláspontot, jelentős büntetéseket kell megfizetni. A mi véleményünk az az, hogy elég szerencsétlen volt ez az értékesítés. Pont most rossz volt az időzítés, pláne a figyelembe szük, hogy mi zajlik a világban. Említette, hogy a TTIP-ben túl ambiciózusak vagyunk, hát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de szerintem akkor mi van, ha túl ambiciózusak vagyunk? Európának növekedésre van szüksége, munkahelyekre van szüksége. Egy valamiben biztosak vagyunk, ez a megállapodás növekedést és munkahelyeket fog teremteni. Ebben biztosak vagyunk. Másfél százalékos GDP növekedés nem elég jó? Túl sokáig tart, hogy elérjük ezt a szintet? Hát szerintem nem engedhetjük meg magunknak, hogy most ilyen érvekkel hozakodjunk elő. Minden picinke növekedésre szükségünk van most. Nagyon kevés ösztönző lehetőségünk van, ami aztán nem teremt államadóságot. Lehet, hogy munkaerőpiaci reformok lennének szükség, talán ebben nem értenek velem egyet, de szerintem a TTIP az egyik leghatásosabb adóász a kezükben. És ez egy nagyon sok megjegyzésre igaz, ami itt elhangzott. Én említettem már Martin úr kérdésére, hogy mit gondolok. Azt gondolom, hogy nem lehet még nagyobb átláthatóságot biztosítani önöknek, mint amit a kongresszusi képviselőknek biztosítunk. Van hozzáférésük, és a személyzetnek is van hozzáférése a tárgyalási szövegekhez. Egész egyszerűen ennél többet nem tehetünk, nem tudunk tenni. Nem tudom, hogy hogyan reagáljak még ennél jobban eh, ennek a testületnek az agájaira. Tehát egész egyszerűen nem tudom, hogy ennél többet még mit tehetünk. És még egy valamit hadd tegyek itt hozzá a kedves szkeptikusok, mielőtt ítélkeznének, kérem, hogy keressék fel ezeket a honlapokat, az érintett weboldalakat, és hatalmas mennyiségű információt fognak találni. A tárgyalási felhatalmazásra nagyon sokan utaltak, hát ez ott van a magas szintű munkacsoportnak a honlapján, a kongresszusi munkacsoport honlapján közé van téve. Semmi titok nincs itt. Semmit nem rejtegetünk. És nem igaz az, hogy mi korlátozzuk az olvasótermek számát. Nem igaz. Önök mindent, minden információt megtalálhatnak, amit akarnak. A közbeszerzése vonatkozóan pedig azt mondom, hogy hát igen, hogy elé mindig bejön a mitológia is, az USA-ban is, igen. A nyitottság az USA-ban és Európában hasonló, 320 milliárdról van szó, ez az a az érték, amely, amekkor a közbeszerzésre lehetőséget biztosít egymásnak a két fél, mert itt megnyit a két fél. Tehát az érvek, a mítoszok, ezek a fajta találgatások az ellenkezőjét érik el annak, amit, amit szeretnénk, tehát azt kérnénk az európaiaktól, hogy legyenek konkrétak, és mondják meg, hogy a kereskedelmi érdekeik hol vannak, hol vannak a kényes pontok, és akkor leülünk együtt, megbeszéljük, hogy mit tudunk erre lépni Nyilván ugye tudják, hogy az alkotmányos rendszerünkben egy, szöveg, egy szövetségi kormány a saját adó dollárjait maga költi el, de mi együtt dolgozhatunk a szövetségi kormányokkal, és megtárgyalhatjuk velük, hogy mire hajlandóak. Én azt javasolnám tehát, mondjuk, hogy az állami jogalkotókat meggyőzzük, hogy vegyenek részt a tárgyalásokban, pontosan az, hogy az előnyökről tájékoztatjuk őket, tehát arról, hogy mit nyernének a megállapodásból. Aztán Jaroszláv, a zárukra kivetett vámokra gyorsan válaszolok. Igen, mi benyújtottunk egy ajánlatot, az álláspontunkat továbbra is tartjuk. Úgy gondolták, hogy túl alacsony ez az ajánlat, de még nincs vége az eszmecserének, nem zártuk még le ezt az ügyet. Mi azt mondtuk, hogy szeretnénk azt látni, hogy teljesen megszűnjenek a vámok, a vámtarifák, hát az, hogy ezt most hogyan tudjuk változtatni, hogyan tudunk javítani az ajánlatunkon, azt nem tudom. Fogunk javítani rajta, az, az hogy mikorra, az kérdés, aztán az energiafejezete nyitott, szükséges vagy sem, elég az, hogy energiával kapcsolatos ügyeket bele teszünk más fejezetekbe, ezt majd megtárgyaljuk. Gondolom önöknek a földgáz export egy érzékeny és fontos kérdés, de bizonyára tudják azt is, hogy ezt is a feltételes megállapodások között már az Energiaügyi Minisztérium esetében már ezt lefettük, tehát 93 milliárd köbméter gázról van itt szó. Ez azért nagyon ö, nagy mennyiségét lefedi annak a gáznak, amit Európa importál, de én értem a szimbolikus jelentőségét annak, hogy önök tudják, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás keretei között a az energiaügyi minisztérium engedélye automatikus, tehát hogyha a TTIP-et elfogadjuk, akkor gyakorlatilag a további engedélykérés a földgázexportra vonatkozóan automatikusan működik, tehát ezt én értem, hogy az önök számára ez megnyugtató. Remélhetőleg ezt jövő év végéig lezárjuk. Aztán még egyéb rendelkezések, a A GI rendszer az USA-ban másként működik a szellemi tulajdonjogok védelme, de ez egyébként nem akadályozta a tárgyalásokat. Az európai exportőröknek pedig nem volt gondja a földrajzi eredet megjelölésekkel, több milliárd dolláros kereskedelmet bonyolítottak az USA-val az agrártermelők, és úgy arra számítunk, hogy ez nőni fog. Tehát a mi márka megjelölési rendszerünkben is működik ez. Nem voltak a földrajzi eredet megjelölések komoly akadály az európai agrártermelők számára. Előfordult, hogy az európaiak egy kicsit eltúlozták a követeléseiket az ilyen megjelölések esetében. Előfordult, hogy mi generikus vagy fél generikusnak tekintettünk bizonyos kérelmeket. A parmezán sajt például, amit a parmigiano reggianoval lehet összekeverni, mondták az olaszok, hát ez más sajtokra is vonatkozhat, és egyébként tudnék sorolni borok, illetve húsok köréből is példákat. Aztán a Marine Le Pen asszony ugye a nagy agrárgazdaságokkal hogyan lehet versenyezni, vetette föl a kérdést. De ez egy mítosz, kedves asszonyom. Amerikában nem csak ilyen hatalmas gazdaságok vannak, amelyek elárasztják Európát olcsó és rossz minőségű termékekkel. Nem, az USA-ban rengetegféle gazdaság van. Vannak kis gazdaságok, közepesek és nagy gazdaságok de a technológia egyre fejlődik, és rengetegféle termék kialakul, vannak olcsóbb és gyengébb minőségű termékek, de vannak jobb minőségű és drágább termékek, vannak olyanok is, amiket Európából importálunk kiváló minőségben, úgyhogy ez egy mítosz, hogy Európa nem tud versenyképes lenni a nagy amerikai agrárgazdaságokkal, illetve hogy az amerikaiak nem akarják az európai termékeket fogyasztani, vagy hogy nem fogyasztják ezeket anélkül, hogy a földrajzi megjelölés rajtuk lenne. Hát én azzal egyetértek, hogy a fogyasztók döntik el, hogy milyen élelmiszert fogyasztanak. Na de hát ne a politikusok hozzák meg ezeket a döntéseket a fogyasztók helyett. Elég érdekes, hogy vannak olyan európai tagállamok, akik száz százalékban mindig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal ajánlásai ellen szavaznak nem kell megmondaniuk, megmagyarázniuk, hogy miért nem értenek egyet az EFSA-val, de hát és akkor ők csak leszavazzák ezt. Tehát tudományos alapokon tényleg én megkérdezném, hogy miért nem fogadják el az EFSA véleményét, hiszen itt a tudósokról van szó, és nem tudományos alapokon utasítják el az EFSA ajánlásait, hanem tisztán politikai okokból. Ez itt a probléma. Volt még a CETA-ról és egy ISDS-ről szóló kérdés hogy őszinte legyek, én nem ö, olvastam végig alaposan a CETA összes rendelkezését részletesen, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Megköszönöm elnök úrnak, hogy itt lehettem. Nyugodjanak meg, több hónapon keresztül vitathatjuk majd még meg ezeket a kérdéseket. Itt leszek, az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll, én őszinte és átlátható párbeszédet kívánok folytatni mindenkivel. Nagyon szépen köszönjük a nagykövet úrnak. Biztos vagyok abban, hogy lesz még lehetőségünk eszmét cserélni, talán az ISDS és a CETA témaköréről is, és a TTIP-re gyakorolt hatásukról. Köszönöm. Kérem a kollégákat, akik nem érdeklődnek a továbbiak iránt, hagyják el a termet, illetőleg csak a koordinátorok maradjanak, hiszen a koordinátorok ülése következik és ez zárt ülés. Úgyhogy mindenkinek, a koordinátorok kivételével el kell hagyni a termet.